Cominciamo i nostri lavori. Al solito avverto che questa... Kedves kollégák, kezdjük akkor a ma délutáni ülést. Szeretnék utalni arra, hogy a mai ülést közvetítik az interneten. Ah, meglio. <laughs> allora, si sente adesso? Devo stare più chinati in avanti. Allora... Kérdezem, hogy mindenki hall-e? Április 11-én kiküldtük a napi rendet. Azt javaslom, hogy két pontot vegyünk még fel a napi rendre. Kaptunk ugyanis egy kérést az Giulio Tremontitól, az olasz gazdasági minisztertől, illetve egy arra irányuló kérdést, hogy őt, kérést, hogy őt hallgassuk meg holnap itt az ülésen. A gazdasági válságról lesz szó, illetve általában az európai válságról, valamint a bevándorlási kérdésről és az energia problémájáról. Ő nagyon fontos miniszter, nagyon fontos posztot tölt be, úgyhogy a kollégáimhoz fordultam, illetve a liberálisok vezetőjét is megkérdeztem, hogy egyetértenek el, nem láttam ellenállást, úgyhogy holnap 12-kor Giulio Tremonti minisztert fogadjuk, meghallgatásra. Még egy napi rendi pont, amit szeretnénk felvenni, az egy állásfoglalás a jogi bizottság részéről jobb jogalkotás témában. Erről még ma fogunk beszélni. Utolsó pontként az, a koordinátorok ülése előtt. mert különben túl későn tudunk csak foglalkozni ezzel, és ez a jogi bizottságnak már késő lenne. Szuzanna Provokátát is sok szeretettel köszöntöm, remélem, hogy jól mondtam a nevét, illetve John Sturridge Enyút is, aki szintén úgy tudom, hogy nincs itt, de remélem, hogy jól mondtam a nevét akkor a napirendet elfogadottnak tekintem, és a legutóbbi ülés ülések jegyzőkönyvét is elfogadjuk. Március 3-a, illetve március 14-15-e. A jegyzőkönyveket megkapták, és ezeket elfogadottnak tekintjük akkor, hogyha nincsen ellenvetés az ülés végéig. A következő napi rendi pont a koszakon belüli fejlemények. Martínez Martínez alelnök úr itt van körünkben. A szakbizottságunk tiszteletbeli tagja, tagjának is kinevezhetnénk. Január 31-én már volt vele egy eszmecserénk, és most is ellátogatott hozzánk. A következő Kozakülésre május 29-től 31-ig kerül sor Budapesten, és ezelőtt még egyszer eljött hozzánk. Szeretnénk megfelelően előkészíteni ezt az ülést, ahhoz, hogy azért, hogy az Európai Parlament a májusi budapesti ülésre megfelelő felkészüléssel érkezzen, és támogatjuk munkájában az alelnököt. Nagyon sok megvitatandó kérdés van, gazdasági kormányzás, a magyar elnökség, az európai szemeszter kérdése, illetve bizonyos technikai változtatásokra is sort kell keríteni a kozák alapszabályában, illetve házszabályában. Martinez Martinez alelnök úr nyilván szól néhány szót a következő kozák ülésről is, illetve a legutóbbi ülésről, illetve az Európai parlamentek elnökeinek legutóbbi üléséről, április 4-én, 5-én volt ez az ülés, Buzek elnök úr is ott volt ezen, és ezen az ülésen a parlamentek közötti együttműködésről volt szó, a külpolitikáról, illetve a szabadság a biztonság és a jog európai térségéről. Az elnökség következtetéseit már megkapták, meg is adom a szót Martinez Martinez elnök úr, alelnök úrnak, és köszönöm, hogy eljött hozzánk. Carlos, quien, quien te agradece a ti la, la oportunidad de dirigirme a los colegas de una... Tulajdonképpen nekem kellene köszönetet mondanom neked, hogy egy ilyen fontos bizottság előtt szólhatok. Nos, lássuk, hogy a koszak legutóbbi, illetve a következő budapesti ülésén mit fogunk csinálni. Ez döntő lesz a jövőre nézve, éppen ezért nagyon jó, hogy most áttekintjük a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közötti kapcsolatokat, illetőleg azt, hogy ezek a kapcsolatok a parlamenti elnökök konferenciájá után hogyan alakulnak. Minden jelenlévő kollégának szeretném elmondani, hogy a frakcióvezetők eh, tehát az elnökök konferenciája előtt is szóltam erről, és a külügyi bizottságnak a bővített elnöksége előtt is, és jelentéstevők, illetve Buzek elnök úrral is beszéltünk erről a témáról, hiszen egy olyan helyzetben vagyunk most, ahol is el kell gondolkodnunk bizonyos dolgokról, és bizonyos szükséges döntéseket kell meghoznunk a jövőre nézve. Az elnökök konferenciája nagyon hatékony munkát végzett. Eh, a belga parlament való együttműködés is hatékony volt, és voltak nagyon érdekes témák, de egy téma mindenképpen uralta az egész rendezvényt. Aztán más kérdések ezeket természetesen nyugodtan, értelmesen vitattunk meg, de volt egyetlen egy olyan téma, egyetlen egy olyan pont, ami az időnek a háromnegyedét igénybe vette, és nagyon szenvedélyes vitára adott okot, nevezetesen nevezetesen a Lisszaboni szerződés megvalósításának kérdése a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament Lisszaboni szerződés által előirányzott együttműködésének kialakítása a biztonság és védelmi politika területén is. Természetesen szó volt az Europolról, az Eurojuszról, de ezekkel kapcsolatban talán nem volt annyira heves a vita. A következőkről szeretnék beszámolni, szeretnék helyenként szó szerint is idézni. A helyzet nagyon feszült volt, és bizonyos időpontokban talán kellemetlen is, tekintettel arra, hogy volt itt egy olyan konfrontáció, ami nagyon heves volt, egyrésztről a belga parlament, akiket bizonyos olasz képviselők is támogattak, illetve a Bundestag bizonyos képviselői, és másik oldalon állók között. Nos, mit tettünk ezzel a konfliktussal, vagy miért volt egyáltalán ez a konfliktus? Gyakorlatilag kizárólag az Európai Parlamenthez fűződő kapcsolatok képezték a vitatárgyát, és ezek vezettek a konfliktushoz. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem voltak teljesen mentesek az agressziótól sem, a belga parlament által megfogalmazott kritikák, és gyakorlatilag a feszült helyzet a belga parlament képviselőnek hozzáállására vezethető vissza, ugyanis egy olyan dokumentumot támogatnak, amely elsősorban az Európai Parlamentnek a szerepét a nemzeti parlamentekkel való együttműködésben a közös biztonsági és védelmi politika, illetve a közös kül- és biztonságpolitika területén támadta. Most tudják, hogy a belga parlament itt egy olyan javaslattal élt az Európai Parlament szerepét illetően, ami nagy, nagyban befolyásolja az együttműködésnek a lényegét. Nyilván, ez, nyilvánvalóan erre kötelezett minket a Lisszaboni szerződést, aztán ez a dokumentum eljutott a belga parlamenttől a nemzeti parlamentekhez és az Európai Parlamenthez is. Az Európai Parlament megfelelő munkacsoportja foglalkozott ezzel a dokumenttel, és a ugye az a irányító testület, amely felelős az Európai Parlamentnek a tagállami parlamentekhez való kapcsolatáért. Bizonyos követelései a belga parlamentnek elfogadhatóak voltak, de az, amit a belga parlament a felépítésre vonatkozóan javasolt, tehát hogy legyen egy konferencia, ahol az Európai Parlament is részt vesz, olyan módon, hogy annak egy harmadát eh, az Európai Parlament adja, és két harmadát adják a nemzeti parlamentek. Tovább arra is kiterjedt ugye a javaslat, hogy évente háromszor találkozzunk, az Európai Parlament legyen a titkásság, stb. stb. Tehát a mi munkacsoportunk a munkacsoportunk foglalkozott azzal, hogy mi legyen az álláspontunk. Nem 30, hanem 40 százalékot szerettek volna az EP részesedések elnökként, és mindez ahhoz vezetett, eh, hogy vita alakult ki aztán az elnökök konferenciájában is, és abban maradtak, hogy küldenek a belga parlamentnek egy levelet, amelyben azt javasolják, illetve azt mondják, hogy rendben, el tudjuk fogadni ezeket a pontokat, de aztán kénytelenek voltunk megállapítani, hogy a nemzeti parlamentek szinte kivétel nélkül kifejezett ketten kritikusan reagáltak a belga parlament javaslatára, tehát kritizálták a belga parlament javaslatát, ami az ülések számát, a titkárságot illeti, és különösen ami az Európai Parlament eh, részarányát, illetve a struktúrában való részvételét illeti, akkor a belga parlament egy második javaslatot is kidolgozott, amelyben az állt, hogy a a általuk kapott különböző megjegyzéseket figyelembe vették, finomítottak a javaslaton. Mindezek ellenére gyakorlatilag 20%-át 20%-ot tartottak meg javaslatként. Tehát a konferencia teljességének 20%-át fogja adni az Európai Parlament, és Gyakorlatilag ez állt a brüsszeli ülésnek az előterében, ez volt az az állapot, ahogy a kérdés eljutott a brüsszeli ülésre. Úgyhogy nagyon feszült volt a helyzet, nagyon feszült volt a hangulat a konferencián, ugyanis kialakult itt egy koalíció, ami kevés kivételtől eltekintve mindenkit egyesített, és ez a koalíció, ez az Európai Unióval kapcsolatos kérdésekben ellenségesség, ellenségesen lépett fel. Gyakorlatilag nagyon erős kritika érte az Európai Parlament által folytatott külpolitikát, a közös biztonság és védelmi politikát és minden egyéb kérdéseket. nagyon sok olyan parlament volt, és többen voltak, mint gondoltuk volna, akik a felépítendő struktúrával kapcsolatban azt mondták, hogy ez nem egy kétkerekű jármű, hanem 28 kerekű jármű kell, hogy legyen, és ennek csak egyik kereke az Európai Parlament, míg 27 kerék az egyes nemzeti tagállamoknak a parlamentjei. Tehát az Európai Unió tagállamai. gyakorlatilag arról van szó, hogy vannak olyan országok, ahol kétkamerás parlament van, akár azt is mondhatnánk, hogy itt ezek duplán számítanak. Úgyhogy az ezzel kapcsolatos nézeteltérések ahhoz vezettek, hogy egy nagyon is feszült helyzet volt a konferencián. Nos, azt gondolom, hogy a megmutatkozott törésvonalak nagyon is jelentősek az álláspontok között. Talán nem is lehet őket összeegyeztetni egymással, főleg ha arra gondolunk, hogy a Lisszaboni szerzős jegyzőkönyvnek 9. 9. és 10. szakasza milyen szabályokat ír ezzel kapcsolatban. A nemzeti parlamentek részéről, és aztán sokan megfeledkeztek a Lisszaboni szerződésnek a 9. szakaszáról, és csak a 10. paragrafusról beszéltek, mint a 9. nem is létezne. Nos, lényeg a lényeg, Buzek elnök kapott, és hát kért elsőként szót, és a együttműködés, a kooperáció szellemében azt mondta, amit mindannyian hallani szerettünk volna, hogy hajlandó egy utolsó javaslatot megviz, megvizsgálni, ezt az utolsó javaslatot a belga parlament terjesztette elő, ez 27 képviselőből áll, tehát, 20, tehát itt 27 27-szer 4 képviselőt delegálhatnának a nemzeti parlamentek. Erre vonatkozott az utolsó javaslat. Itt bizonyos fajta nyomás volt ugye a jelenlévőkön, éppen ezért aztán abba az irányba tolódott el a dolog, hogy nem négy, hanem hat képviselő delegáljanak a tagok. És aztán később arról is szó volt, hogy 122-t a nemzeti parlamentek, és 27-et az Európai Parlament. Tehát itt nagyon sokféle javaslat volt, és Buzek elnök azt mondta, hogy jó legyen 27, de aztán ez sem volt teljesen világos. A végén meglepődve állapítottuk meg, hogy ez a javaslat szinte szarkazmussal, de mégis egyetértésre talált a konferencián. Az egyetlen kérdés, ami még vita folyt, és tehát az tehát egyfajta szarkazmussal fogadták el, és voltak olyanok, akik azt javasolták, hogy 162 jelöltet adjanak, a, vagy tagot adjanak a nemzeti parlamentek, és csak hatot adjon az Európai Parlament hát az természetesen aztán nem jött szóba a részünkre. Az utolsó pillanatig harcoltak a belgák, hogy megváltoztassák ezt az eredményt, ezt a helyzetet, és a vége sajnos az lett, hogy nem alakult ki semmiféle konszenzus, Sőt, azt is mondhatnánk, hogy még csak arról sem alakult ki konszenzus, hogy hogyan tovább, tehát hogyan folyjon tovább a munka. Itt most ugye 5-6 különböző javaslat került terítékre, mindegyiket elutasították, aztán volt egy olyan javaslat is, hogy a lengyel elnökség egy rendkívüli konferenciát hívjon össze, az év második felében a parlamenti elnökök konferenciáját, és ott csak ez legyen a téma, és legyen valami fajta előrelépés, ezt azonban elutasították. Egy másik javaslat az volt, hogy Buzek elnök úr és a és a lengyel parlamentnek az elnöke nyilván tolmács nélkül vitázanak egymást, és találjanak valami fajta formulát itt a számításra. Aztán egy trojkára vonatkozó javaslat is érkezett, tehát három, a három elnök, a két előbb említett, és a jelenlegi elnök a üljenek össze. Aztán ezután is volt egy javaslat, miután ezt is elutasították nevezetesen az, hogy az egyes nemzeti parlamenteknek a főtitkárai és az Európai Parlament főtitkára üljenek össze és vizsgálják meg, hogy talán a hivatalnokok szintjén ki lehet-e alakítani a kiutat ebből a vergődésből, de hát ezt is elutasították. Úgyhogy így érkeztünk a mai helyzethez, anélkül méghozzá bármiféle kilátásunk legyen arra, hogy hogyan tudnánk tovább lépni innen. Nos, mit tegyünk ebben a helyzetben? A helyzetet látva és az eszmecseréket folytatva, az egyes frakcióvezetőkkel, tehát a frakcióvezetők konferenciáján és a jelentéstevőkkel való konzultáció után, illetőleg Brokura Gualtieri úrral való tanácskozás után az a végkövetkeztetésünk a jelenlegi pillanatban, hogy először is a mi magatartásunkat az kell, hogy meghatározza, hogy türelmesek vagyunk. Tehát a türelem erényét kell most felmutatnunk, türelmesen kell várnunk, mérsékelteknek és elővigyázatosaknak kell mutatkoznunk. És nem kell sietni, nem kell kapkodni. Az Európai Parlament így vagy úgy, de jövőben is működni fog, és meglátjuk majd, hogy a helyzet hogyan változik a jövőben. Tehát most nem kell kapkodnunk, nem szabad előre rohannunk. A fontos, hogy türelmesek legyünk. Ez lenne tehát az a végkövetkeztetés, amit a francia szövegben is elolvashatnak. Az angol szövegben kicsit máshogy van megfogalmazva a dolog. Ott úgy hangzik, hogy egyáltalán nem volt semmiféle végkövetkeztetés, vagy semmiféle konszenzus nem alakult ki. Na mindegy. A jelenlegi helyzet az, hogy először is meg kell értenünk, hogy e bizottság munkáinak köszönhetően és más grémiumok munkájának köszönhetően jelenleg az európai parlamentek és a nemzeti parlamentek közötti együttműködés működik, méghozzá jól működik, hiszen nagyon sok kérdésben sikerült racionális munkamódszereket, logikus eljárásmódot kialakítani, és a közös parlamenti ülések, a közös parlamenti bizottságok éppen ezért jól működnek, talán jobban is, mint régen, és a jövőben is talán még jobban fognak működni. Ahol nem állnak ilyen jól a dolgok, az az előbb említett kérdés, a lengyel barátokkal nemrég folytatott eszmecsere alapján erre az egyik közös parlamenti ülésen került sor, ott két képet vázoltunk föl. Egyrészt elhangzott az, hogy a mi koncepciónk az, hogy egy kétkerekű járműről van szó. Azonban a két kerekű járművek nyilvánvalóan nem rendelkezhetnek két vezetővel. Ugye emlékszünk a 19. századi velocipédre, aminek két különböző méretű kereke volt, tehát egyfajta ilyen járműre gondoljunk most a 19. századból, ahol van egy nagy első kerék és egy kis hátsó kerék. Hát ez azt gondolom, hogy a múzeumok világába tartozik, és azóta sokkal jobban működő járműveket is kitaláltak már. Tehát ilyen ódivatú járművekkel nem kell törődnünk a jövőben. Éppen ezért aztán a szenátusnak az elnöke azt mondta, hogy gyakorlatilag az a lényeg, hogy tudjunk együtt táncolni, és ne csak együtt táncoljunk, hanem jól is táncoljunk, tehát találjuk meg a közös ritmust, és sikerüljön együtt megfelelően a táncparketre lépni. Tehát ez lenne az együttműködés célja. És ahhoz, hogy megtanuljunk ahhoz, hogy megtanuljunk együtt táncolni, ahhoz az is kell, hogy szeressünk együtt táncolni, tehát akarjunk együtt táncolni, és ezt örömmel tegyük, és nyilvánvalóan alapvető ritmikai kérdésekben egyetértsünk. Tehát ez az, amit meg kell értenünk, ez a jelenlegi helyzet, ez az a helyzet, amivel most szembe kell néznünk. Nem túl kellemes a helyzet, különösen azok számára nem, akik évek óta de Vigo kolléga, Menendez de Vigo kolléga elmondhatja, hogy gyakorlatilag 22 éve ott ül a Nemzeti Parlamentben, és hát nyilván számukra nem túl kellemes a helyzet, hiszen sem az egyik, sem a másik oldal mellett nem tud állást foglalni. Tehát nyilvánvalóan itt eh, nehéz, kényes a helyzet, két lehetőség előtt állunk, amelyeket meg kell tudnunk értelmesen felhasználni, meg kell tanulnunk értelmesen felhasználni. Tehát képeseknek kell lennünk arra, hogy mind a két eszközt megfelelően használjunk. Úgyhogy a jövőben is ezen az úton fogunk tovább haladni. Ez lenne az, amit el akartam mondani önöknek a Koszak és a budapesti konferencia egy olyan rendel fog rendelkezni, amelyet a megfelelő rendelet szellemében fogadtak el, készítettek el. Ezt a napirendet nem lehet megváltoztatni. Erre már nincsen lehetőség. Senki sem akadályozhatja természetesen meg, hogy az elején, amikor formálisan elfogadják a napirendjet, fölálljon valaki, és azt mondja, hogy nehéz a helyzetünk, hiszen nagyon sok olyan nemzeti parlament valamely azt szeretné, hogy a korszak egyfajta olyan platformá alakuljon át, amely a közös biztonság és védelmi politikáról ejt szót, és ezzel foglalkozik. Azonban ez úgy gondolom, hogy számunkra nem jó. A tízes szakaszban, a jegyzőkönyv tízes szakaszában az áll, és számunkra ez a jó, hogy a koszak bizonyos speciális helyzetekben bármilyen témát magáévá tehet a védelmi és a külpolitika területén. De a kozek nem válhat egy olyan mechanizmussá, amelyben rendszeresen csak erre az egy témára korlátozódik ez a munka. Éppen ezért Budapesten szembe nézhetünk ezzel a problémával, éppen ezért szeretném azt mondani, Kárló, hogy fontos, hogy a koszak delegáció ne csak elkötelezett delegáció legyen, hanem olyan delegáció is, aki régóta foglalkozik ezzel a kérdéskörrel, ért hozzá. A parlament főtit kárának is eszellemben küldtem üzenetet, tehát jó lenne, hogy eszellemben járna el a delegáció, és olyan kollégák kísérnének el minket, akik mindent mérehatóan ismernek, és megfelelő autoritással is rendelkeznek a témával kapcsolatban. És még egy utolsó megjegyzés, ami aggodalomra ad okot, vagy legalábbis e, eszmecserékre adhat okot ebben a bizottságban, az a következő. A az üléseken a következő volt az érzésünk. Azt éreztük, hogy megpróbálják a koszak mechanizmust megváltoztatni, tehát feláldozni bizonyos célok érdekében, méghozzá úgy, hogy az egyik oldalon 162, a másik oldalon csak 6 képviselő legyen. Mi azt mondtuk, hogy itt két fél áll egymással szemben, két tárgyaló fél, és a fölvázolt koncepció számukra nem elfogadható. Amikor az álláspontunk mellett érveltünk, akkor azért az Európai Parlamentnek a helyzete nehéz volt, egész egyszerűen az volt a nehézség a helyzetben, hogy a kollégák nem jelentek meg az ülésen. Tehát, hogyha nyomást szeretnénk gyakorolni, hogy 40% vagy 33% legyen a képviselőnk száma, akkor jó lenne, hogyha megjelennének a kollégák az ülésen. Ugyanis, hogyha 30 helyett csak hárman vannak ott, akkor természetesen az érveinket nehéz alátámasztani. És nyilvánvalóan vagy a frakciókon keresztül, vagy más csatornákon a kollégáknak egy nagyobb fokú részvételét kellene elérni, hogy aztán ne mondhassák azt, ami elhangzott az elnökök konferenciáján is, hogy, hogy miért kérünk mi 33 vagy 40 százalékot, hogyha nem is jelenünk meg az üléseken. Most úgy gondolom, hogy a közös parlamenti bizottságokban talán nem ilyen rossz a helyzet, de a közös parlamenti plenáris összejöveteleken mégis eh, csak úgy tűnik, hogy a kollégák más prioritások után mennek, más dolgokkal foglalkoznak, és mindezt a jelenlé- és mindennek a jelenlétük eh, szenvedi a kárát. Úgyhogy ezt szerettem volna még utolsó megjegyzésként elmondani önöknek. A elnöknek a javaslata az, az mindenki számára, hogy legyünk elővigyázatosak, ne legyünk kapkodóak, ne tegyünk semmit elhamarkodottan, tehát mindent jól fontoljunk meg, hideg fejjel, és lássuk meg, hogy hogyan bontakoznak ki a jövőben vezető úttak, és a jelenleg áthatolhatatlannak tűnő akadályok hogyan küzdhetők le. Tehát lássuk meg, hogy mit tudunk tenni az akadályok útból való eltakarítása érdekében. Köszönöm szépen a türelmüket, és köszönöm a figyelmüket. Grazie, onorevole Martinez, sono Köszönöm szépen, Martínez úr. Nagyon lenyűgöz ez a részletes beszámoló, illetve az, hogy mennyire ismeri ezt a témát, már, mi, már ami a velocipéd kerekének átmérőjét illeti. De hát legalább működött ez a metafora. A lényeg azonban egyértelmű türelmesnek kell lennünk. Gurmai asszony készült. Köszönöm szépen, elnök úr. Most kaptam meg a hírt, hogy a, nemzeti, a Magyar Nemzeti Parlament elfogadta az új alkotmányt, és a jelenlegi kormányzópárt igennel szemezett, az ellenzék természetesen nemmel, a többiek pedig tartózkodtak, és a, ennyi, egy új alkotmányunk van. Ezzel tehát Szájer úr fog erről részletesen beszélni a holnapi nap folyamán. Sajnos, hogy nem került ez most napirendre. De most térjünk vissza a jelenleg terítéken levő kérdésre. Ahogyan parlamenti alelnökünk mindig időt szakít arra, hogy eljöjjön hozzánk és tájékoztasson bennünket a kozak legutóbbi fejleményeiről, illetve a nemzeti parlamentekkel való kapcsolattartásról. Ennek tükrében természetesen úgy tűnik, hogy az április 4 5-i ülés nagyon sok érdekes és fontos kérdéssel foglalkozott, egy-két előre lépést is tettünk az együttműködésben. Beszéltünk a parlamenti felülvizsgálatról, a közös kül- és biztonsági politikáról, a biztonsági és védelmi politikáról. Természetesen ezek a kérdések a szakbizottságunkhoz tartoznak. A parlament szerepe a felülvizsgálatban, illetve a szabadság, biztonság és jog térségének ellenőrzésében rendkívül fontos volt, és egy európai szakértői hálózat jött létre amely egy weboldalt is létrehozott, és ezt rendkívül fontosnak tartom. Azt gondolom azonban, hogy a pénzügyi válság erre különös hangsúlyt tett, különösen nemzeti költségvetések, az euró stabilitása, és ennek fényében a nemzeti parlamentek együtt kívánnak működni az Európai Parlamenttel, illetve a az európai gazdaságirányításra, az európai szemeszterrel. Természetesen mindannyian üdvözöljük az európai szemesztert, illetve azt az átláthatóságot, amelyre nagy szükség van ahhoz, hogy tájékozott legyen a közvélemény. Egy-két megjegyzéssel élnék, miután elolvastam az ülés anyagát. Először is teljes mértékben támogatom azt, hogy ragaszkodjunk az átláthatósághoz, illetve ahhoz, hogy a közvéleményt megfelelően tájékoztassuk az európai szemeszter témájában. Az, emberi, az európai állampolgárok hitüket vesztették az EU-ban, általánosságban véve, és a válság miatt nagyon sokan különleges helyzetben találják magukat. Meg kell mutatnunk számokra, hogy az Európai Unió még mindig képes és hajlandó felvállalni azt a felelősséget, hogy a gazdaság irányítást kezébe vegye, és az eurózóna stabilitását megőrizze és biztosítsa. Másodszorban üdvözlöm azt a gondolatot, hogy a szolidaritás, a szigorító intézkedések, illetve a kutatás, a fenntartható fejlődés, a foglalkoztatás előmozdítása között egyensúlyt kell találni, különösen a jelenlegi helyzetben, amikor a válság ezeket a területeket nagyon súlyosan érinti. A válság minden területre hátrányosan hatott, természetesen reformokra van szükség, azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni a, azokat a csoportokat, amelyek nagyon kényes helyzetben vannak. A szolidaritásra nagy hangsúlyt kell fektetni, mind nemzeti, mind pedig Európai Uniós szinten. Véleményem szerint az ilyen fórumok lehetőséget nyitnak az eszmecserére, illetve a legjobb gyakorlat cseréjére, és így az optimális megoldás megtalálására a körülményekhez képest, tehát a körülmények fényében. Nagyon fontos tehát, hogy lássuk a különböző véleményeket, kövessük azt, hogy mi történik, azt hiszem azonban, hogy több időt kell szánnunk az állampolgárainkra, és meg kell értenünk azt, hogy a válság lehetőséget nyit arra is, hogy túléljük azt. Köszönöm. Köszönöm szépen Gurmai asszonynak, és most Duff következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok én is mindenkinek, és először is eh, hadd fejezzem ki hálámat Mártinez Mártinez úrnak, aki kiváló munkát végzett, és a parlament érdekeit védelmezte. De itt nem csak követelésekről, illetve előjogokról, privilégiumokról, jogosultságokról van szó. Pontosan ez a probléma, ugyanis pontosan arról van szó, hogy nem sikerült megállapodnunk egy jobb és jobb és javított parlamenti együttműködésről a közös kül- és biztonságpolitika és a biztonság és védelmi politika területén. Ezeknek a közös politikáknak a minősége forog kockán. Világos, hogy egyes nemzeti parlamentek a Lisszaboni szerződést nem fogadják el, és nem igazán hajlandóak a pillér struktúra megszüntetésével, megszűnésével szembenézni. És az egyszerű intézmény, kormányközi, illetve közösségi megközelítést választják ezen közös politikák területén. Nagy hiba lenne számunkra, hogyha nem vennénk komolyan ezt a lépést a nemzeti parlamentek részéről. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az Európai Parlament nagyon fontos szerepet játszik, és ez emellett ki kell állnunk. Fontos szerepet játszunk az egész Európai Uniónak a kül- közös külpolitikában való érdekeinek az artikulálásában a nemzeti parlamentek pedig egyedül nem vállalhatják ezt a felelősséget, és nem felelhetnek meg ezeknek a kihívásoknak. Fontos ez természetesen, hogy tartsuk tiszteletben a nemzeti parlamentek mandátumát és szerepét ezeken a területeken, de mindennek a másik oldala az az, hogy a nemzeti parlamenteknek is el kell fogadniuk és tiszteletben kell tartaniuk az Európai Parlament szerepét. Azt gondolom, hogy a javasolt út, vagy megoldás, amelyre Buzek elnök úr, Martinez alelnök úr jutottak a parlamentek közötti együttműködési intergrupban, ez helyes és megfelelő, vagyis most nem teszünk semmit ebben a pillanatban. A külügyi bizottság már kifejezésre juttatta véleményét az Albertini vagy a Gualtieri jelentésben, már nem tudom pontosan, hogy melyikben. Ez valamelyikben a kettő között, közül volt egy bekezdés, amely a jelentéstevő a sajnálatának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy a nemzeti parlamentekkel való egyeztetés megszakadt. Strasbourgban a plenáris ülésen májusban el fogjuk fogadni ezt a két jelentést, és a parlamentnek az álláspontja ezzel formálisan elfogadottá kerül, és ennek a lényege az lesz, hogy nem értünk egyet azzal, ami történt. És várjuk azt, hogy javuljanak a körülmények, mielőtt további érdemi tárgyalásokba tudunk kezdeni. a nemzeti parlamentekkel. Ennyit szerettem volna mondani. Elnök, köszönöm szépen Dáf úrnak. Ön is kiemelte azt, hogy mennyire fontos, hogy türelmesek legyünk. Valóban ez tényleg nagyon fontos. Kartyer úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az alelnök úrnak, Martinez Martinez úrnak, és köszönöm a tájékoztatást. De nem csak a tájékoztatást, hanem azt is, hogy végre sikerül ezt a nehéz helyzete, ezzel a nehéz helyzettel szembenézni az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti kapcsolatokról van most ugye szó. Felmerült annak szükségessége, hogy jobb kapcsolatokat építsünk ki. Ehhez nagyon sokat kell még dolgozni, sokat kell még tennünk. Az ülésünkön most ugye arról beszélünk, hogy a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament milyen szerepet játszanak a közös kül- és biztonságpolitikában. Azonban én ezen a területen nem vagyok nagy szakértő, úgyhogy szeretném inkább hangsúlyozni azt, hogy az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek közötti nehéz kapcsolatok honnan erednek. Ez valami olyasmire lehet visszavezetni, ami kezdetben pozitív dolognak indult, mégpedig az Európai Parlament autonómiájának a növekedésére. 2009 óta azonban ez megváltozott, átalakult, és egy olyan helyzet alakult ki, amelyben már nem eh, nemzeti képviselők vagyunk, és ez nagyobb különbségtételhez vezet. Ami az európai forgatókönyvet illeti, amely alapján most vagy amit vár ránk, az arra gyakorlatilag a populizmus és az Európa ellenes populizmus nyomja rá a bélyegét. Ezt láthattuk a tegnapi finnországi választásokon, láthattuk korábban holland, illetve más európai választásokon. Láthatjuk, hogy olaszországi politikai felelősök hasonló szintű nyilatkozatokat tesznek, ha egy konkrét problémára nem sikerül megoldást találni, akkor fordítsanak hátat Európának. Ilyen értelmű megnyilatkozások születtek. Tehát Európa ellenes klíma alakult ki, és ezzel egyre több szavazatot veszítünk. A valóság azt is mutatja, hogy vannak olyan országok, amelyek kifejezetten nehéz gazdasági helyzetben vannak, ahol a szociális területek, szociális kiadásokon spórolnak, és gyakorlatilag az ezért való felelősséget is európai szintre helyezik, emelik. Vannak olyan más országokban pedig más a helyzet, ahol már növekedés van, vagy jobb a helyzet, de más európai országok kárára értékel e, ezt a jobb helyzetet. Tehát tulajdonképpen nem sikerült közeledni egymáshoz. Ez, saj, ez sajnálatos, mert nagyon fontos, hogy jó kapcsolatokat ápoljunk, hogy az Európai Unió intézményei és a nemzeti intézmények közötti szakadékot megszüntessük. Most rátérek a közös külös biztonságpolitikára. A jelenlegi líbiai válságra adott válaszunk világosan megmutatja, hogy mennyire nem tisztázott a szerepünk. Vannak európai országok, amelyek nem NATO tagok, vannak NATO tagok, amelyek nem európai országok, vannak olyan Európai Uniós tagállamok, amelyek a BT-ben így szavaznak, vannak akik máshogy, vannak olyanok, akik Líbiában gyakorlatilag védelmi szerepet játszanak, vannak olyanok, akik támadó szerepet játszanak. Rendkívül összetett tehát és bonyolult a helyzet. Tehát számos olyan téma van, amelyben szakadék van az egyes tagállamok között. Ahogy az alelnök úr is elmondta, ez nem csak a kozákon keresztül lehet tisztázni, hanem egy adhok intézményre van szükség, grémiumra van szükség, amely ezeket a problémákat megoldja. Nyilván a tánchoz két ember kell, de ahhoz kell zene is, ritmus és tempó, anélkül nem megy. Türelemmel egyedül és elővigyázatossággal azért nem biztos, hogy annyira messze jutunk, szerintem egy kis tempóra is szükség lenne, remélem, hogy mások is így látják. Köszönöm szépen! Igen, a, a türelem az a kitartáshoz vezet. Gualtieri úr következik. Oh, Köszönöm szépen. Köszönetet szeretnék mondani Martinez alelnök úrnak a kitűnő munkáért, amit végzett, és a jó együttműködésért is, amelynek eh, tanúi lehettünk abban a kis munkacsoportban, amely a parlament álláspontjának kialakításáért volt felelős ebben a kérdésben, és eh, amely ezt az együttműködést lehetőség szerint szeretné fenntartani a következő koszakülés előkészítése során is. Vannak itt teljesen nyilvánvaló, kikristályosodott pontok. A konferencia alatt a nemzeti parlamenti elnököknek sikerült bizonyos kérdésekben mégiscsak konszenzust találniuk. Például mindannyian megállapodtak abban, hogy ha a konferencia valami fajta döntést hoz, akkor nem állásfoglalást fogad el, hanem a konszenzusos alapon alapuló végkövetkeztetés vagy következtetést fog elfogadni. Aztán arról is szó volt, hogy nem új szerveket kell kialakítani, és ellenőrző funkciókat adni a koszaknak, hanem ez gyakorlatilag az Európai Parlamentnek és a Nemzeti Parlamenteknek egy konzultációs fóruma, ahol nyilvánvalóan már maguk a tagok, a résztvevők is egyfajta parlamenti országgyűlési ellenőrzési funkcióval rendelkeznek a saját országukkal. Tehát itt ez nem egy ellenőrző szerv, hanem mégiscsak egy konzultációs fórum az EP és a, parla- és a nemzeti parlamentek között, és az egyes alkotmányos jogi ellenőrzési funkciókat mindenkinek a saját tagállamában nemzeti szinten kell gyakorolnia. A nemzeti parlamentek azonban mindebből nem vonták le a következtetéseket, tehát azokat a következtetéseket, amiket a záró okmányból le lehet vonni. Tehát nem mutatkoztak hajlandónak arra, hogy bizonyos réseket bezárjanak. Úgyhogy a jövőben is még eszmecseréket kell szervezni, és mindenki figyelembe vegye a másiknak az előjogait, nyilvánvalóan a nemzeti parlamenteknek is vannak előjogai, de hát az Európai Parlamentnek is, ami például a költségvetést illeti, aztán számos egyéb feladatot. Nyilvánvalóan előjogai vannak a nemzeti parlamenteknek a katonai kiadásokban, honvédelmi kiadásokban, a biztonsági kiadásokban, aztán az Európai Parlamentnek a közös kül- és biztonságpolitika költségvetésének meghatározásában. Tehát itt jelentősek a konzekvenciák. Aztán itt vannak a Lisszaboni szerződés szerinti új feladatok is. hiszen az Európai Parlament most már közvetlenül jeleníti meg a választóknak az akaratát, tehát nem arról van szó, hogy itt a polgárokat nemzeti szinten képviselik, és aztán van egy a fölött álló szint, hanem itt arról van szó, hogy itt ezek különböző formái, különböző, de közvetlen formái a polgárok képviseletének. Tehát ugyanazokat a polgárokat képviseljük, de különböző formában. Azt is láttuk, hogy egy kompromisszumot kell tehát kialakítani, és úgy gondolom, hogy sikerült számunkra egy olyan megoldást találni, ami már azt mutatja, hogy nem abszolút számokról, hanem részarányokról, százalékos számokról kell beszélnünk. Ezen a téren is talán majd kompromisszumkésznek mutatkozhatunk, de hát mindenképpen a saját magunk által meghatározott elvárások alá nem szabad menni, tehát a össz létszámnak a 20%-a az legyen a minimum. és hát azt is meg kell határoznunk, hogy mennyi legyen az abszolút szám, aminek a 20%-áról beszélünk. Szeretném megerősíteni azt, amit Martinez kolléga mondott, tehát, hogy fontos a türelem, de fontos a határozottság, az elszántság is. Ugye először a jegyzőkönyvnek a kilencedik szakasza volt, a vita előterében, aztán a tizedik szakasza. De hát egy dolog biztos, a parlamentek közötti együttműködésnek a céljai, prioritásait, az közösen kell meghatározni. Hogyha szeretnék a nemzeti parlamentek egyoldalúan összehívni a koszakot, akkor ez a szerződésbe ütközne. Éppen ezért újra és újra le kell szögeznünk, hogy hajlandóak vagyunk közösen összehívni ezt a konferenciát, ugyanakkor a kilencedik szakaszt azt figyelembe kell venni, és a együttműködést azt közösen kell kialakítani, nem lehet egy oldalon eljárni. Mi tehát meggyőződve valljuk ezeket az elveket, és Martinez alelnök úr is szólt erről. Azt gondolom a frakciók, a legfontosabb frakciók is támogatnak minket ebben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Söprén úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Martinez Martinez úrnak Engem egy kicsit zavar ez a tánc metafora, mert amit ebből kihagytak eddig, az az, hogy mindig lesznek olyanok, akik petrezselymet árulnak a tánc rendezvényen, tehát lesznek olyanok, akiket kizárnak a táncból, úgyhogy nem erre kellene szerintem helyezni a hangsúlyt. Nagyon fontosnak és érdekesnek tartottam ezt a beszámolót. Úgy látom, hogy zsákutcába kerültünk. Ön beszélt feszültségről. Lenne néhány kérdésem ezzel kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy ez az ellenséges hangulat, ez csak ön érezte így most, vagy ez már régebb óta jellemző, csak most éppen kulminálódott? Ez a Lisszaboni szerződésnek az eredménye-e? Úgy tűnik-e, hogy a nemzeti parlamentek most veszik észre, hogy a hatalmat újraosztották, és most jönnek rá, hogy nem annyira tetszik ez nekik? Nem ez az oka? És ugyanezen az ösvényen maradva, az a probléma, amit ön fölvetett, a közös külös biztonsági politikára vonatkozik-e, vagy ennél szélesebb területre? Mert ha már a közös külös biztonságpolitikáról beszélünk, akkor szerintem meg kell említenünk azt is, hogy ennek mind európai, mind tagállami dimenziója kell, hogy legyen. Mind a kettő legitim, és mind a kettő releváns. Az európai dimenzió nélkül, véleményem szerint, és pontosan ezt képviseli az Európai Parlament, nem, működheti, nem működhet ez a vállalkozás, nem működhet megfelelően, mert a mechanizmus fele, a javaslatoknak a fele gyakorlatilag nem jelenik meg mind a két félnek szüksége van a másikra. Hogyha ezt az üzenetet tudnánk erősíteni, az lenne jó, és ha egy olyan platformot találnánk, amelyen egy ennek megfelelő megoldást lehetne érvényesíteni. Állnak. Köszönöm, Söflin úr. Nem általában a gazdaságról beszélünk, nem, hanem Konkrétan a közös kül- és biztons ö, védelmi politikáról. Nagy nehézségek vannak ezzel kapcsolatban, ennek tudatában kell lennünk. Európa úgy döntött, hogy közös védelmi rendszert hoz létre, de eddig csak a türelemmel és a kitartással jutottunk előre. Schulz úr! Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Martinez úrnak a kimerítő és nagyon nyílt bemutatásért. A helyzet nagyon nyílt bemutatásáért. Úgy gondolom, hogy azonban mélyebbre kell ásnunk, hogyha az igazi okokat keressük az ellenségeskedésre. Ugyanis itt nem csak tartalmi, hanem formai kérdésekről is van szó az együttműködésben hogyha a képet meg akarjuk tartani, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy itt két olyan ember táncol egymással, akik közül az egyik az egyik irányba, a másik a másik irányba akar táncolni, és így aztán nehéz lesz egy közös táncrendet kialakítani. Tehát beszéljünk kicsikét újra a ritmusról, és beszéljünk a hangnemről is, vagyis hát a, a zenének a hangneméről. Milyen hangnemben van írva ez a zene? Azt gondolom, hogy amit már korábban elhangzott, az, tehát amit látunk a közös kül- és biztonságpolitika példáján, azt, a, azt látjuk más politikai területeken is, és ez aggodalomra ad okot. Éppen ezért jobban meg kellene néznünk, hogy mi magunk nem vagyunk esetleg felelősek azért, hogy máshogy látunk dolgokat, mint ahogy azt a nemzeti szinten látják. Nézzük például az Plus csomagot, ahol ugye nagyon gyorsan beleegyezésünket adtuk, anélkül, hogy a nemzeti parlamentekkel egyeztettünk volna, illetve a polgárokkal egyeztettünk volna. Tehát bizonyos politikai irányba válaszokat adtunk, és ennek és ennek talán meg lesznek a következményei. Tehát ez az egyik dolog, amit a fejemben most, motoszkál. Tehát lássuk, ugye itt van egy közösségi módszer, és azt kell elérnünk, hogy ezt elfogadják még a tagállamokban. Nyilvánvalóan ez nem csak a nemzeti parlamentnek feladata, hanem, hanem nyilvánvalóan a nemzeti kormányoknak a feladata is, hogy egy nyilvános diskurzus folyjon az adott országban az európai közösségi módszerről, és meg kell meg kell néz, néznünk azt, hogy a mi európai válaszunkat hogyan tudjuk megtalálni, és hogyan tudjuk közvetíteni a tagállamok felé bizonyos kérdéseket illetően. Tehát itt, itt nem csak a közös külés biztonságpolitikáról, konkrétan erről, hanem más, kérdés, más kérdésekben az együttműködés formáiról is beszélni kell. Itt megmutatkozik a közös külös biztonságpolitikában gyakorlatilag az, hogy mennyire is félúton vagyunk, és a közös egy, együttes fejlődésünk mennyire is félbe maradt. Igazából egyetlen kormány sem szeretné a saját döntési jogköreit közösségivé tenni és az Európai Uniónak átadni, tehát gyakorlatilag itt egyfajta parlamenti kontrollt, ellenőrzést szeretne találni, fogást találni az európai ügyeken. Tehát fontos, hogy itt, hogy itt ne támogassuk tovább a populista erőket, és nem, nem csak a tartalomról kell emiatt aztán beszélnünk, és eszmét cserélnünk, hanem beszéljünk most már, és ezt világosan szeretném kifejezni, a, a együttműködésnek a formáiról, tehát a, nyilvánvalóan a tartalomnak és a formának az együttese fogja aztán előre vinni az együttműködést sikeresen az európai parlament és a nemzeti parlamentek között. Zárásképpen pedig még egy szempontot szeretnék kiemelni. Egy ilyen egy ilyen harmadik struktúrának, egy újabb parlamenti gyűlésnek a létrehozását egy veszélyes stratégiának tartom, mert hogy tovább ködösíti azt, ami valójában a kérdés, hogy mik ki miért felelős, tehát hogy itt közös ügyekről van szó. A nemzeti parlamentek és az európai parlament együtt felelősek. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha jól értem, akkor úgy tűnik, hogy a brüsszeli ülés igazából nem jutott el a tartalmi kérdéseig, hanem inkább az eljárásbeli kérdéseken akadt meg, különösen egyen ezek közül. És hogyha jól értettem, akkor egy dologban van egyetértés, ez pedig az, hogy az Európai Parlament 14%-ról 4%-ra kell, hogy csökkentse a képviseletét. Egyértelmű itt az üzenet, akár tetszik nekünk, akár nem. Ez pedig az, hogy a nemzeti államok parlamenti képviselői, akik eljöttek erre az ülésre, úgy gondolják, hogy a biztonság és védelmi politika nem tartozik az Európai Parlamenthez, illetve az Európai Unióhoz. Ez természetesen nem felel meg a Lisszaboni szerződésnek, illetve korábbi szerződéseknek sem, térjünk csak vissza a Maastrichti szerződésre, azonban megfelel a tagállamok népességének véleményével, illetve a kormányok véleményével is, és ezeket a tényeket pedig nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Nagy érdeklődéssel hallattam, hallgattam azt, hogy sokan megemlítették a populizmus szót, méghozzá pejoratív módon, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy pejoratív módon a demokráciára alkalmazzák ezt a szót, mint hogyha nem fogadnák el ezeket. Az első ír népszavazás eredménye populizmusnak köszönhető, a második pedig a demokráciának. Köszönöm. Eh, köszönöm szépen, Martinez, Martinez úr kapja meg a szót a válaszra. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm kollégák. Egy-két konkrét kérdést kaptam, ezekre válaszolni fogok, azonban általános megjegyzésekkel is élnék. Először is Bronx úrnak szeretnék választ adni. Igaza van akkor, amikor azt mondja, hogy a biztonsági és védelmi kérdések esetében nagyon sokan úgy érzik, hogy ez igazából nem tartozik az Európai Parlament hatáskörébe, és nem is értik, hogy miért kellene az Európai Parlamentnek vagy az EU-nak foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, ez igaz. Azonban akik ezt mondják, azok olyan típusú emberek, akik azt mondanák, hogy semmi nem tartozik az EU hatáskörébe, semmi nem tartozik az Európai Parlament hatáskörébe. ők úgy gondolják, hogy az Európai Parlamentnek, illetve az Európai Parlamentnek nincs létjogosultsága. Ezek az egyének tehát úgy gondolják, hogy az Európai Parlamentnek nem kellene jogot formálni arra, hogy biztonság és védelmi kérdésekben véleményt mondjon, és ugyanez vonatkozik az Európai Unióra általánosságban. Ez pedig azt is jelenti, hogy szerintük a kül- és biztonságpolitika ugyanebbe a kategóriába tartozik. Nem azt mondom, hogy ez nem jogos, de Sajnos úgy gondolom, hogy ez egyre inkább elharapózik, ez a vélemény bizonyos politikai körökben, és igazából nem függ attól, hogy milyen országról, melyik országról beszélünk. Természetesen sajnálattal fogadom ezt a helyzetet, de tudom, hogy mások esetleg nem éreznek ugyanígy. Vannak olyanok, akik itt a felszólalásaikban elmondták, hogy ez a probléma, Más szóval a nemzeti parlamentek, illetve az Európai Parlament eh, közötti nézeteltérés tükrözi a azt a hullámot, amely a nemzeti szintre emeléshez vezet, tehát ismét nemzetiesítünk bizonyos kérdéseket, mások a közösségi módszert emlegetik, és vannak olyanok, akik pro-európaiak, de nem értenek egyet bizonyos kérdéseket. Tehát nem az euroszkeptikusokról beszélek, hanem azokról, akik úgy érzik, hogy ők támogatják Európát, de Európa építéséhez nemzetközi, kormányközi együttműködésre kell épülni, erre kell építeni, és nem szabad ezen tovább menni. És ebben az esetben az Európai Parlamentnek nem lenne szerepe, ez pedig egy 50 éves, 50 éves visszalépést jelentene, amely esetben az Európai Parlament csak koordinálná a nemzeti parlamentek munkáját. Igen, ez egy legitim vélemény, de nem értek vele egyet. Véleményem szerint ez a vélemény nem alapul történelmi tényekre, az azonban igaz, hogy egyre inkább elharapózik eh, ez az álláspont, egyre divatosabb, hogy most populizmusról van-e szó, vagy sem, ez már egy teljesen más tészta. Ami pedig a, a House of Commons, illetve a House of Lords képviselőit illeti, ezek a felszólalók valóban szót kértek, és beszéltünk egy parlamentközi konferencia lehetőségéről, de tulajdonképpen hibát követtek el felszólalásaikban, és kormányközi együttműködésről beszéltek, én pedig azt mondtam, hogy ez egy freudi uh, elszólás volt. De hát sajnos ez a valóság. Olyan emberekről beszélünk, akik uh, kormányközi együttműködést támogatnak. Nem mondom, hogy ezzel valami baj lenne, nem az a véleményem, de mégis úgy tűnik számomra, hogy ez visszalépés lenne az időben. A Nyugat-Európai Unió közgyűlése idejét múltá vált, vannak olyanok, akik ezt mitikusnak tartják, azonban ennek alelnöke voltam hosszú időn keresztül, és tudom, hogy ennek megvannak a maguk, maga érdeme, megvan ennek az uniónak. Tudom, hogy milyen nagyon fontos parlamenti ellenőrző nagyon jól tudom, hogy milyen ellenőrző szerepe volt, és itt most természetesen ironikus a megfogalmazásom. Soha senki nem foglalkozott ezzel, és ha valaki ilyenről beszél, az egyáltalán nem tudja, hogy miről beszél. Nem azt mondom, hogy nem volt érdekes ez az intézmény, érdekes volt természetesen, különben nem lettem volna ennek 20 éven keresztül a tagja, illetve nem lettem volna házelnöke 10 éven keresztül, ha nem tartottam volna érdekesnek. De egy teljesen más tésztáról beszélünk, nem beszélhetünk parlamenti ellenőrzésről. És próbál, ezt próbáltam elmondani brit barátaimnak is, hogy egyetlen egy állásfoglalás nem született a Nyugat-Európai Unióban, amelyet aztán a nemzeti parlamentek megvitattak volna. Tehát a nemzeti parlamentek soha nem foglalkoztak NEU parlamenti állásfoglalásokkal és úgy éreztem, hogy az állásfoglalások sokszor nagyon érdekesek voltak, de azért lássuk, hogy mi is volt a valóság, lássuk tisztán, hogy mi a helyzet. Véleményem szerint két forgatókönyv létezik a jövőt illetően, két opció, ha úgy tetszik, és nem akarok itt agresszív hangokat megütni. Én egy kétkerekű gépjárműre szavaznék, hogyha vissza akarunk térni az előző metaforákhoz, ahol két oldal létezik, két oldal, amely karöltve együttműködik, és kiegészíti egymást. És természetesen a különböző testületek különböző feladatára épülne ez az együttműködés. Az Európai Parlament a parlamenti felülvizsgálatért lenne felelős, már ami a tanácsot illeti, a nemzeti parlamentek pedig a saját kormányukért lennének felelősek. Természetesen Sulcónak igaza van, akkor, amikor azt mondja, hogy tanulnunk kell, tanulási folyamat előtt állunk. Természetesen megtanulhat az ember táncolni, és hogyha táncolni akar tanulni, akkor tiszteletben kell tartani a táncpartnerét. Nem lehet egyszerűen nyakon ragadni a másikat, és magunkkal vonni. Ezt teljesen kell tenni. Ha az ember táncol, teljesen kell, hogy táncoljon. Legalábbis én mindig így táncolok tiszteletben tartom a hölgy partneremet. Mendez de Vigo úr egy kicsit szkeptikusnak tűnik, kicsit meg is lep, hogy nem fogadja el azt, amit mondok. Nem tudom, hogy itt mire gondol. Seflin úr, kérdést kaptam öntől, és azt hiszem, hogy bizonyos mértékig választ is adtam már erre a kérdésre. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy feszültség létezik, vagy talán úgy fogalmazhatnék, hogy szkepticizmust látok a nemzeti parlamentek részéről az Európai Parlament felé, és úgy gondolom, hogy ez egyre inkább erősödik. Ezen a konkrét területen pedig talán még erősebb, hiszen kül- és biztonsági, valamint védelmi politikáról van szó. Ezek a területek pedig olyan területek, amelyeket általában a nemzeti hatáskörben tartanak, ide vesznek, és a nemzeti parlamentek foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel. Tehát természetesen logikus, hogy erősebb a szkepticizmus ezeken a területen. De azt hiszem, hogy ennél többről van szó, kézzel fogható, érezhető ez a feszültség, és a kormányközi váltás, a közösségi módszer feladása, áll a háttérben, tehát ez az egésznek a kontextusa. Összefoglalásképpen két opció áll előttünk. Az első, ahol mindkét oldal együtt működik, egymás mellett dolgozik, tiszteletben tartva a másikat. A másik forgatókönyv szerint mi folytatjuk az eddig is elvégzett, elkezdett munkát, a külügyi bizottságban például, illetve a Biztonsági és Védelmi Albizottságban, az Emberi Jogi Albizottságban, tehát folytatjuk a munkánkat ezekben a testületekben, és emellett a nemzeti parlamentek koordinációs feladatot látnak el, koordináló testületeket neveznek ki, és majd eldöntik, hogy 10 vagy 20 ülésre kerüljön sor, hogy milyenek legyenek a munkanyelvek, kettő vagy több munkanyelv legyen, és hány tagja legyen egy-egy delegációnak. Tehát esetleg egy olyan koordinátort neveznek ki, aki ezekben a kérdésekben dönt majd, és hogyha ezt hogyha úgy döntünk, hogy megfigyelőt küldünk, akkor ők ezt elfogadják. Tehát ez a két lehetséges forgatókönyv véleményem szerint nem nagyon létezik más opció. Mindezek alapján, mindezek fényében szeretnék valamit teljesen világosan megfogalmazni itt a mai napon az Önök szakbizottságában. Egészen mostanáig, amikor a kozakról beszéltünk, hosszú időn keresztül olyan formában dolgoztunk, amely nem folytatható. Legalábbis véleményem szerint lehetetlen így folytatni a munkát. A kozak kozaknak szerves részét képezzük, azonban 28-ból egy tag vagyunk pusztán. Szembe kell néznünk ezzel a problémával. Olyan üléseken veszünk részt, részt, ahol a másik 27 tag dokumentumokat hoz létre, és olyan nyilatkozatokat tesznek, amelyek ellenségesek az Európai Parlamenttel szemben. Mi nagy erőfeszítéseket teszünk, keményen dolgozunk, kollégáink, jó magunk is megpróbálunk megértésről tanúbizonyságot tenni, és ennek az erőfeszítésnek hála jutottunk el oda, hova eljutottunk. De az Európai Parlamentet az ülés elején nagyon élesen kritizáltak, és aztán ennek a kritikának 95%-át meg tudtuk semmisíteni, az eredeti kritikának csak 5%-a maradt benne a nyilatkozatban. Tehát azt hiszem, hogy, hogy felvállaltuk a ránk rót szerepet, de én ezt nem vagyok hajlandó tovább tolerálni. Nem fogom hagyni, hogy a parlament továbbra is olyan anyagokat írjon alá, amelyek ilyen 5%-os kritikai, kritika dózissal rendelkeznek. Nem a kritika aggaszt. Értem, hogy erre választhatunk, adhatunk, reagálhatunk, de véleményem szerint nem szabad olyan anyagokat aláírni, amely tartalmaz parlamenti kritikát. Ezt a keserű pirulát nem fogom lenyelni. Kazini elnök úr nagy mértékben kiveszi a részét ebből a feladatból. El kell mennünk erre az ülésre, azt kell mondanunk, hogy nem fogadjuk el ezt a helyzetet. 95%-ról 5%-ra sikerült lecsökkenteni a kritikát. A javaslat sértő volt, bántó volt az elején, most pedig inkább csak sugalja azt, hogy az Európai Parlament megpróbálja alásni a kormányközi kapcsolatokat, a kormányközi együttműködést. Tehát igen, nagy mértékben felvizeződött az egész anyag, de nem, fogunk el, nem fogjuk ezt elfogadni, nem fogunk aláírni egy ilyen anyagot a kozák keretében. Véleményem szerint ez a jó akaratunk félreértése lenne, illetve a szerződés félreértelmezése többek között. Ez volt tehát a utolsó megjegyzésem, de még egy gondolatot engedjenek meg. Duff úr mindig tisztában van a helyzettel, mindig képben van, és mindig hosszú távra tekint. és igaza van. Egyértelmű, hogy a nemzeti parlamentek egy különleges pillanatot élnek meg, igazából nem fogadják el, nem fogadták még el a Lisszaboni szerződést, nem tették azt magukével, támadják, mert igazából nem értették meg, vagy nem értenek vele egyet, tehát nem sikerült ezt felvállalniuk. Mit kérünk tőlük azt, hogy valósítsák meg, foganatosítsák a szerződést egy nyitott és rugalmas munkamódszer keretében. És ez az egyik probléma, hiszen nem tették sajátjukká azért, mert a kormányközi sík felé haladunk, illetve a nemzeti szint felé haladunk, és ezek a, ezek a mozgások, ezek az eltolódások nem felelnek meg a szerződésnek. Ami a megjegyzéseiket, hozzászólásaikat illeti, azt kell, hogy mondjam, hogy amikor idejövök a szakbizottságba, akkor mindig sajnálom, hogy nem vagyok ennek a szakbizottságnak a tagja. De hát az ember nem lehet ott egyszerre mindenütt. Tehát nem lehet a kecskét is, és a, a kecskét jól lakatni, és a káposztát megőrizni. De itt mindig nagyon élénkek a viták, mindig jó a hangulat, és ezt köszönöm önöknek, köszönöm a megjegyzéseket, a hozzászólásokat. Továbbra is meghallgatjuk majd az önök véleményét, és nagyon értékelem a megjegyzéseiket. Szükség van új gondolatokra, új ötletekre, és nem csak arra van szükség, hogy az emberek a támogatásukat újra és újra elmondják, de gyakorlati ötletekre van szükség. Carlos, elhangzott az, talán az elnök mondta, hogy egy lehetséges megoldás az lenne, hogy a politikai frakciók munkáját föllendítsük, megerősítsük, mire is gondolok, az európai parlamenti frakcióknak föl kellene venniük a kapcsolatot a nemzeti parlamentekkel, illetve az adott frakciókkal, Véleményem szerint ez egy remek ötlet, legalábbis papíron, de már sokan említettük ezt a, ezt a gondolatot, nem járt ez sikerrel, vagy legalábbis elég korlátozott sikerrel járt. Bizonyára a félreértés is oka ennek a feszültségnek, illetve esetleg bizonyos magatartásformák okozzák ezt, de az biztos, hogy nem szabad arrogánsnak lennünk, türelmesnek kell lennünk, de mindennek megvan azért a határa, nem lehet mindent lenyelni. Amikor arról beszéltünk, hogy hol legyen az ülés, akkor voltak olyan nemzeti parlamentek, akik azt mondták, hogy bárhol, csak ne Brüsszelbe, és ha már Brüsszelbe, akkor bárhol, csak ne az Európai Parlamentben. Akár a tanácsban. Hát már bocsánat, de ez olyan, mint egy rossz vicc. Mások kicsit okosabban közelítik meg a kérdést, és azt mondják, hogy az Európai Parlamentben legyen a, az ülés, és aztán a parlament fizessen a tolmácsolásért, az, az italokért, sajnos már dohányozni nem lehet. Tehát vannak olyanok, akik azt mondják, hogy igen, inkább, inkább legyen a parlamentben, mert akkor majd a parlament fizeti a számlát. Na hát ez sem logikus, ez sem elfogadható. Ellenezzük. Nos, eh, szeretnék, hogyha még valaki szeretne szólni, akkor kérem, hogy röviden tegyék. Köszönöm szépen. Elnök úr, Martinez kolléga véleményt mondott most itt a nemzeti parlamentekkel való együttműködésről. Sajnos igaz az, amit elmondott. Négy eh, négy mandátum időszakot is eltöltöttem a saját nemzeti parlamentemben, dolgoztam az Európa Tanácsban, és úgy gondolom, hogy a Nyugat-Európai Uniót már rég meg kellett volna szüntetni, semmi értelme nem volt már. Gyakorlatilag ott már csak a bukott nemzeti parlamenti képviselőket raktározták. a Lisszaboni szerződésben utalnak a nemzeti parlamentekre, és az ő együtt döntési, vagy hát beleszólási jogukról is szó esik. Úgy gondolom, ez az Európai Parlamentnek nem szabad beleszólnia ebbe a ügybe. Hagynia kell, hogy a nemzeti parlamentek koordináljanak, ha koordinálni szeretnének, és ha szükséges, akkor a külügyi bizottság, vagy pedig a biztonságpolitikai bizottság kapcsolatot vehet fel a nemzeti parlamenttel. Ha nem így cselekszünk, akkor végtelen vitáknak tesszük ki magunkat, amelyek nem vezetnek eredményre. Úgy gondolom, elnök úr, hogy különösen a nagy országokban a nemzeti parlamenti képviselők látni sem akarják az európai parlamenti képviselőket. A kisebb országokban talán nem ennyire ellenséges a légkör, de vettem részt olyan megbeszélgetéseken, a, a, amelyek ugye a nemzeti, a brit parlament, brit képviselőház és az európai parlament között zajlottak, és hát ezek szinte a csatamezőre emlékeztettek. A száz éves háború idejét idézték, olyan összeütközések voltak, amelyek sajnos arra tanítanak minket, hogy, hogy ne avatkozunk be, ne, ne keveredjünk bele ezekbe a vitákba. Tehát megvannak a magunk szerveink, a saját feladat és hatásköreinknek eleget tudunk tenni, megvannak a nemzeti parlament, parlamentnek is a feladataik, és hogyha együttműködést szeretnének, hát akkor szóljanak. De de hát nyilvánvalóan mind a kettőnknek van itt a biztonság és politika területén ellenőrzési feladat körünk Nekünk van tehát saját politikai súlyunk is, de azt kell mondjam, hogy jövőben talán mindenki a saját feladat körére e, korlátozódjon, és ne, e, ne menjünk bele egy olyan stratégiába, ami egy új grémiumnak a felállításához vezet, és további költségeket okoz. Köszönöm. nostra non possa considerarsi. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nem zárhatjuk le ezzel a vitát ennek a témának a megtárgyalását még folytatnunk kell. Amit a Martinez-Martinez jelentésből le lehet vonni, az az, hogy nagyon fontosak a dátumok, hiszen koordinációra kerül, sor kerüljön, és a protokollban kimondjuk, hogy a kozákkal együtt parlamentközi koordinációt kell folytatni, valamilyen iránymutatást kell adni Európa számára. Ezért támogatom a Martinez Martinez beszámolót. Köszönöm szépen a lelnök úr, hogy eljött hozzánk, és ezzel tovább is lépünk a következő napi rendi pontra. Ez pedig Az 1970. szeptember 20-i okmány módosítására vonatkozik, közvetlen és általános választójogra, Strasbourgban Duff úr a múlt hónapban beszámolt a kompromisszumos javaslatról, élénk vitát folytattunk. A jelentéstevő körbeadta a szavazati listát bizonyos módosító javaslatokkal, szóbeli módosítókkal. A kompromisszumos módosítókat ezzel ki és át is adom neki a szót. Uh, uh, chairman, Tisztelt elnök úr! Először is azt szeretném elmondani, hogy számos frakció megkeresett engem, és azt kérdezték, hogy szükséges-e plenárison szavazni májusban. És arra jutottam, hogy elővigyázatosabb lett volna, elő, elő, jobb lenne, hogyha júniusig halasztást kérnénk a plenáris szavazásra. Azt gondolom, hogy hogy holnap kell a szakbizottságban szavaznunk, de hogyha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy aztán húsvét következik, aztán a zöld hét, aztán ugye a témának a komplexitása és terjedelme is azt indokolja, amelyet a frakciók elé terjesztünk, azt indokolja, hogy a plenárisra való, plenáris szavazás júniusban legyen. Azt hiszem, hogy az árnyék jelentéstevők és a koordinátorok egyetértenek ezzel. Másodszor ha megengedik, akkor gyorsan végigmennék azokon a kompromisszumokon, amelyeket um, Strasbourgban április 7-én átvettünk. A B kompromisszumról van itt szó. Ebből kivesszük a teljes lakosságra való hivatkozást, az L kompromisszumból kivesszük a hivatkozást a félig nyitott preferenciális listára, a zárt listák és a félig nyitott listás szavazás tehát további tárgyalások tárgyát képezi a tanácssal. Harmadszor válaszolva Galtieri úr kérdésére a, az okmány hatos cikkével kapcsolatban szeretném megtartani a jelenlegi első bekezdést, amely a parlament tagjairól azokról a parlamenti képviselőkről beszél, akiket egyéni kerületekben választanak meg. Ezt az első bekezdést, ahelyett, hogy helyettesítenénk, ezt az általán benyújtott hetes módosítással egészítenénk ki. Végül pedig, ami a kisebbségek kérdését illeti, lehetőség nyílik majd a nyelvi, illetve etnikai kisebbségekről való szavazásra, ennek a kérdésnek a tisztázására, illetve a záró rendelkezésekről való szavazásra, amely a parlament legitimációjáról beszél. A J kompromisszummal kapcsolatban Gualtieri úr azt kérte, hogy ezt az alzáradékot vegyük ki, amely arról szól, hogy a parlament jelenlegi összetételében a degresszív arányosság elvének megfelele. Én már kifejezésre jut, láttattam a jelentéstevői elvárásomat, mely szerint ezt a hivatkozást benne, kell, benne kellene hagyni a szövegben, remélem, hogy majd egyetértenek a kollégák, ezt majd meglátjuk. Megpróbáltam kompromisszumokat kidolgozni, az, a jelentéssel kapcsolatban. Ha jól értettem, egyes kollégáknak gondot okozott nyomon követni a változásokat, főleg szakbizottságokban. És nagyon köszönöm a kollégák türelmét. Végeredményben sikerült megtalálnunk a megfelelő receptet egy csomaghoz. Fontos az, hogy ez át, hogy ne veszítsük el az áttekintést, Lesznek persze még véleménykülönbségek magunk között is, illetve köztünk, illetve a tanács között is. Ritkán kerül azonban arra sor, hogy itt egy olyan tárgyalási pozíciót dolgoznánk ki magunk között, amelyel aztán megkezdjük a párbeszédet a tanácssal ebben a témában. Az is igaz azonban, hogy először kerül arra a sor, hogy az új kompetenciáinkat, Lisszabon után ránk ruházott új kompetenciákat megpróbáljuk ki, kihasználni arra, hogy a parlamentnek a legitimációját növeljük, és megoldjunk bizonyos jogi és politikai problémákat, amelyek már túl régóta foglalkoztatnak bennünket, és túl régóta nyitott problémák. Holnap lesz esélyünk arra, hogy először koherens és progresszív modern parlament megválasztását szabályozó rendszer, rendszert progresszív és modern módon alakítsuk át. A frakciók, hogyha igénylik, akkor eh, szívesen bemutatom a további javaslatokat eh, még júniusig, eh, a júniusi határidőig, a plenárison való szavazásig. Köszönöm szépen Dáfúrnak, mondja az elnök. Hárman szeretnének hozzászólni, Söflin úr. Tessék, öné a szó. Thank you, Chair. Uh, and... Köszönöm szépen, elnök úr. És szeretnék köszönetet mondani Daffurnak nagyon gyümölcsöző volt ez az együttműködés, nagyon jól sikerült. Azt hiszem, hogy a júniusi plenáris jó ötlet, jó ötlet elhalasztani júniusra a szavazást, én ezt támogatom. Daf úr is nyilván tudatában van, és én is tudom, hogy egyes nemzeti delegációkban kezd ellenállás kialakulni a transnacionális listákkal kapcsolatban, és hogyha ez tényleg így van, akkor tényleg több időre van szükség, úgyhogy ezt jó ötletnek tartom. Ami az zárt listákat illeti, szerintem minél zártabb legyen a lista. Én ennek az okait már elmondtam Strasbourgban két héttel ezelőtt, tehát gyakorlatilag a nyitott lista azt jelenti, hogy a nagyobb tagállamoknak az érdekeit csempésznék be, csempésznék be ebbe a rendszerbe, mert tulajdonképpen a nagy államok mazsolázgathatnának a jelöltek közül. Én természetesen a demokrati- demokráciára vonatkozó, vagy a demokratikus eh, érvet elfogadom a eh, nyitott lista mellett, de ez szerintem mégis úgy tűnik, hogy eh, ez csak látszatra demokratikus megoldás, összességében nem. Ami a kisebbségeket illeti, ez szerintem nem lehet komoly probléma. És teljesen egyetértek azzal, hogy nem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy az, az egész számít, tehát ne veszítsük el az áttekintést, és a tanácsal való tárgyalás során ezt kell hangsúlyoznunk. Ez már többször is elmondtam, de érdemes ezt ismételgetni. Bizony létezik az európai politikai tér, és a transnacionális lista pontosan ezt képviselni, mert európai szinten működne. Ezzel egy időben közvetlenül választhatják meg innen a képviselőket. Úgyhogy nagyon szoros kapcsolat alakulhat ki a képviselők és a szavazóik között. Hogy ez aztán a gyakorlatban hogyan működik, ez a jövő zenéje, de ami a teljes képet illeti és a tárgyalási pozíciónkat, amelyet ki kell dolgoznunk, összességében ez a központi kérdés. És ez valóban javíthatná az Európai Parlament nép körében elért legitimációját. Köszönöm szépen. Kaltyér úr következik. Köszönöm szépen, én is köszönettel tartozom Duff úrnak. A nyitottságáért, illetve azért, hogy a különböző politikai frakciókkal hajlandó volt kompromisszumra jutni. Nem szeretnék visszatérni a korábban megtárgyalt kérdésekre a legfrissebb, legutóbbi kérdésekre szeretnék pusztán reagálni. Pozitívumként értékelem azt, hogy az A kompromisszumból kikerült a szupranacionális választókerületekre való utalás. Véleményem szerint ez nem lett volna helyén való a szerződésben, és fölmerül bennem a kérdés, hogy nem lenne-e logikusabb a harmadik cikkelyben, cikkelyből is kivenni ezt, kivenni a négyes módosítóval, más szóval, hiszen ez a küszöbértékhez tartozó 27 javaslatot tartalmazza. Tehát véleményem szerint a nemzeti választókerületek ide tartoznak, és így a preferenciákra való utalást is ki lehetne venni, már ami a transnacionális listát életi, ugyanabból az okból, amit Söfrin úr is megemlített. Köszönettel tartozom Duff azért, hogy a hatos cikkben megtartotta azt a nagyon fontos utalást, amely az európai parlamenti képviselők számára nem kötelező érvényű mandátumra vonatkozó választás, illetve jelölést illeti. Aztán vannak még nyitott kérdések, amelyekről beszéltünk. A hatos cikk A pontja például ez a kérdés Tehát nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy új eljárás kialakítása esetében valóban eldöntsük, hogy kinek van döntéshozatali joga. És dátumokat is megjelöljünk. Nem lehet egyszerűen elfogadni ezt a jelentést a következő választások napján. Ami pedig a kisebbségeket illeti, jobb lenne, hogyha az etnikai és nyelvi kisebbségekre való utalást kivennénk ebből a szövegből, Inkább az eredeti szöveget tartanánk meg, amely arra utal, hogy meg kell erősíteni a nők és kisebbségek képviseletét általánosságban véve. Köszönettel tartozom tehát Dafurnak, hiszen lehetővé tette a részenkénti szavazást, és véleményünk szerint ez a leghelyesebb eljárás. Ami a J kompromisszumot illeti, részenkénti szavazást kértem. kive, kivéve a regresszív proporcionalitásra való utalást két okból. Először is azért, mert ez pusztán tudományos elv, elég bonyolult definiálni, másodszorban pedig szeretnénk elkerülni bármilyen olyan utalást, amely arra a következtetésre juttathatja az embert, hogy a jelenlegi parlament nagyjából legitim véleményünk szerint jobb lenne ezt egy kicsit pozitívabban megfogalmazni, és ezért inkább pozitívan utalnánk egy olyan eszközre, vagy kép, letre, amelyet még ki kell alakítani. Ezért a 2930 és 32-es módosító esetében kicsit pozitív felhangot szeretnénk adni a jelentésnek, ahelyett, hogy az kritikus hangot ütne meg, vagy pedig negatív hangvételű lenne a jelenlegi helyzetre vonatkoztatva. Nagyon fontosnak tartjuk ezt a jelenlegi viták fényében az Európai Parlament szerepéről, illetve a legitimitásáról. Tehát ezek a legfontosabb kérdések szerintem, és ismét szeretnék köszönetet mondani Dafornak. Köszönöm. Takapszki úr szó. And Andrew, congratulations. Szeretnék gratulálni Andrewnak, nagyon-nagyon kemény munkát kapott. Gondolkodtam ezen a kérdésen, és NGO-k képviselőivel is egyeztettem. Annyit szeretnék elmondani, hogy a transnacionális eh, listát az alapján ítélik majd meg, hogy ez nyitott vagy zárt lista lesz. Lesz-e? Érdekes az emberekkel beszélni, a polgárokkal beszélni, mert egyes érvek, amelyek a transnacionális eh, listák ellen merülnek fel, ezeket nem tudom elfogadni, de más érvek pontosan arra, vonatkozóak, arra vonatkoznak, hogy ezek eh, nyitottak vagy eh, zárt listák. Egyesek azt mondják, hogy ezzel, ezzel a listával egyszerűen csak nagyágyuknak akarjuk a biztos bejutást garantálni, de még a zárt lista is olyan, hogy ez nehezen eladható az embereknek. Hiszen ösztönöznünk kellene azt, hogy olyan emberek kerüljenek ezekre a listákra, akik ismertek, akikre az emberekre vála, szavazni fognak. A politikai pártok láthatósága szempontjából független, hogy ez, ez nem fontos, hogy nyitott vagy zárt lista lesz, ezt a célt mindenképpen elérjük, de mégis szeretném jelezni, hogy a tanácsa való tárgyalások része lesz ez, tárgya lesz ez, az emberek, a választók ez alapján fognak megítélni bennünket, és ez lesz az érdeme a transnacionális listának. Úgyhogy amikor leülünk és elkezdjük a tárgyalást a tanácssal, akkor erre koncentrálni kell. Lett volna még egy kérdésem azzal kapcsolatban, hogy van-e világos álláspontja, mivel ezeket a kérdéseket a tanácssal még tovább fogjuk tisztázni. A Döont rendszer jó-e, vagy nem jó, vagy ennél arányosabbá akarja tenni, vagy pedig, illetve másodszor, megengedjük el, mi, mi nekünk mi az álláspontunk az Európai Parlament részéről, ugyanaz a jelölt két listán is szerepelhet-e. Önnek mi az álláspontja ezzel kapcsolatban, hogyha valakit mind a két listáról megválasztanak, akkor mi történik? A, tra- a transnacionális listán ugrik tovább a e, megválasztott a következő személyre a megválasztás, vagy pedig a nemzeti listán e, lesz az ezutáni személy utáni személy az, akit megválasztanak. Úgy gondolom, hogy a kompromisszumban, amely a transnacionális listákról szól, részenkénti szavazás lesz, vagy erről a kompromisszumról részenkénti szavazás lesz. Számos kérdés fölmerült ezzel kapcsolatban az egész kompromisszumról egyben szavazunk, vagy részenkénti szavazás lesz. Ez konkrétan az L kompromisszumra vonatkozik. Egyben szavazunk-e az egész kompromisszumról, vagy pedig részenként szavazunk az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös részről? Ez a kérdésem. Ennyi. Grazie, adesso mi pare il collega Effner. Eh. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank. Parancsol, Hefner úr, köszönöm szépen. Először is én is szeretném kifejezni gratulációmat Duff úrnak, hiszen nagyon céltudatosan és kitartóan követi nyomon ezt a témát már hosszú idő óta. Nekem az a benyomásom az elmúlt hetek, hónapok eszmecseréje hozzájárult ahhoz, hogy most tényleg itt a házon belül széles bázisra épülő kompromisszum alakult ki, és nagyon remélem, hogy ez kezdete a választási okmány javítását célzó munkának ami a kompromisszumos módosító indítványokat illeti, rögtön rátérnék a Rafael Traszkowski által utolsóként említett kérdésre. Nekem az a benyomásom, hogy egy sor olyan kérdés adódik a két listából, eh, amelyek alapján a parlamentet megválasztják. Nyilván valami szeretnénk ezt a kiegészítő Európai Uniós választási körzetet, Ugyanakkor különböző a véleményünk arról, hogy ez a 25 képviselő, ez a meglévők fölé kerüljön, vagy része legyen a 751-nek. Én az utóbbi álláspontot képviselem, nem tudom, hogy a tanácsban mi az álláspont. Tehát én tehát én most azt szeretném világosá tenni, hogy én hogy látom ezt a dolgot. Azt gondolom, hogy bizonyos tagállamokban vita lesz, ugye, az Európai Parlamentnek a megnöveléséről vagy bővítéséről, ami nehéznek fog mutatkozni. A másik dolog, hogy egy olyan megoldást kellene szerintem találnunk, ami a két következő szempontot figyelembe veszi. Az egyik ilyen szempont, hogy nagyon nagy az aggodalom azzal kapcsolatban, hogy a 725-ön felüli verziónál a nagyobb tagállamoknak van esélyük arra, hogy a plusz embereket a házba jutassák, és a kisebb tagállamoknak nincs esélyük. Azonban, és van egy másik szempont is, az az aggodalom, hogy a nagy pártok javát szolgálhatja ez a rendszer, hiszen azok jobban tudják a saját jelöltjeiket majd érvényesíteni, mint a kisebb pártok. Hogyha nem szeretnénk, hogy a mandátumok európai parlamenti eloszlása torzuljon. E, mi ugye most nyitva hagyjuk, hogy milyen képlet szerint számítjuk majd a mandátumokat, de mindenképpen azt tudjuk, hogy a jelenlegi mandátum elosztási rendszert azt át kell dolgozni, és egy olyan módszert vagy hát képletet kell találni, ami egységes szabályok szerint jár el, és így aztán a degresszív arányosságnak az elvét is megfelelően érvényesíti. Tehát számomra ebben a helyzetben egy olyan szabályozás tűnik eh, célszerűnek, amelyben az Európai Unió polgárait eh, közvetlenül választják meg ezt a 25-öt, és ezt beszámítják a, a eh, az országonkénti összmandátum számba. Tehát gyakorlatilag az egyes országokból delegálható képviselők száma az korlátozva van, tehát a polgároknak lehetőségük van választani, hogy közvetlenül az európai választó körzetben adják le a szavazókat, szavazatokat, vagy pedig az adott nemzeti eh, pártlistára adják azt le. Tehát ez még csak ilyen háttér gondolatébresztő eh, gondolatként ami az egyéb kérdéseket illeti, ezekkel kapcsolatban csak röviden jegyezném meg, hogy valamennyi módosító indítványban javulást látok. Egy problémát azonban megoldatlannak látok. Úgy tűnik, hogyha ezt egy egységes képletet találunk, és azt be akarjuk vezetni, és ezzel azt akarjuk elérni, hogy a jövőben világos szabályok legyenek, hogy az hogy hány lakosra jut egy mandátum, illetve egy mandátum hány lakosra jut, akkor nyilvánvalóan itt azonos szabályokat kell minden tagállamokra minden tagállamra alkalmazni, és hát a, nyilvánvalóan az, hogy a lak, mekkora népesség lélekszámot veszünk figyelembe, ennek is egységessé kell válni, válnia. Tehát mindenképpen mindig állampolgárokról, és nem otthonos emberekről kell beszélni, vagy ott letelepedett emberekről kell majd beszélni. E-, ugye eddig nincsenek számaink, de úgy gondolom minden tagállamban a választásra jogosult polgároknak a száma az egy ismert dolog. Ezzel szemben az ott letelepedetteknek a száma, tehát az adott ország polgárainak a száma, az, az nem feltétlenül ismert. ez egy átmeneti szabályozással megoldhatnánk ezt a helyzetet. Amíg ez az utóbbi adat nem áll rendelkezésre, addig addig egy átmeneti megoldás lehet tehát átérhetnénk lassan-lassan az állampolgáriról, az állampolgári elvről a letelepedettségnek az elvére. Egyébként pedig nagyon boldog vagyok ahogy alakultak az eszmecserék, és ahogy kialakultak a kompromisszumos javaslatok. Én most nem tudok mindent kirakadni, ami e, örömömre ad okot javulásként, de mindenképpen támogatni tudom a két előbb említett pontot. E, ugyanakkor az előbb említett kérdésekben még gondolkodnunk kell tovább. Bronx kolléga. Yes, uh, <clears throat> I, I don't know whether I'm... Köszönöm. Nem tudom, hogy én vagyok e az egyetlen egy tagja ennek a bizottságnak, aki, az, e, aki a három módosult javaslat matematikáját kicsit e, döbbenetes, tag, döbbenetesnek tartja, de én vagyok az egyetlen, aki ezt el is ismeri. Azt gyanítom, hogy amikor ezek a módosítók a plenárisra jutnak majd, akkor nem én leszek az egyetlen, aki nem igazán érti ennek a matematikáját. Azt javaslom tehát, hogy A három módosító, három utolsó módosító javaslatait vegyük közösen, szavakkal fogalmazzuk meg, ne pedig számokkal, ne matematikával, és valamilyen közös formulát találjunk. És akkor az ilyen szerényebb képességűek, mint én is megértik majd, hogy miről van szó, hiszen gondolom, hogy nem vagyok egyedül ebben a helyzetben, majd a plenárison sem. Köszönöm. Señor presidente, muchas gracias. Yo también me sumo a... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék csatlakozni Duff úr dicsérő szavaihoz. Kitűnően dolgozott. Akkor, amikor a választási folyamattal kapcsolatban kiterjedt háttérkutató munkát végzett, és kitartó kutató munkát végzett a megfelelő mandátum számítási képlet megtalálása érdekében. Ez már önmagában is nagy teljesítmény, azonban a kérdés az, hogy eznek a matematikai képletnek a mandátumok elosztására végső soron milyen kihatása lesz. Hiszen máshogy fog kinézni eh, majd a végeredmény, mint ahogy azt egyesek elképzelik. Egyes országok ebből profitálni fognak, mások viszont panaszkodni fognak, hogy hátrányos helyzetbe hozta őket az új eljárás. Tehát meg kell lássuk, mi a végeredmény meg kell néznünk, hogy mi az, amit a Lisszaboni szerződés előirányoz. Ez egy politikai dokumentum, politikai szerződés, annak minden előnyével és hátrányával együtt. Éppen ezért azt mondanám, amit már korábban is mondtam, hogy nehéz lesz ezt a politikai jellegű szerződést egy más fajta szerződéssel helyettesíteni. Különösen nehéz lesz akkor, hogyha ezt a transnacionális választási listát felállítjuk. Nyilvánvalóan vitatkozhatunk majd arról, hogy mi legyen, és mondhatjuk azt, hogy a 25-öt beleszámítják a 751-be, ez emele szól is valami, de hát hogy ez a gyakorlatban hogy fog megvalósulni? azt nehéz most még belátni. Itt vannak nehézségek, amelyeket, vagy olyan útvesztők, olyan csapdák, amiket ma még nem is tudunk elképzelni. Nos, a transnacionális listával kapcsolatban az én frakciómnak az az álláspontja, amit elmond a Söprin úr, és köszönetet is mondok neki, hogy kinyilvánított a véleményét. Ő a felelőse az én frakciómban a transnacionális listának, és ő egy eszmecserét, vitát kezdeményezett ezzel kapcsolatban, amelyben elhangzott, hogy egy preferenciális szabályoz, szavazást kellene tartani a transzacionális listáról. Ugyanakkor hallom a másik oldalnak az érveit is, akik ugye azt mondják, hogy egy preferenciális szavazat ahhoz a gyanúhoz vezetne, hogy a nagyobb az orsz, hogy az, hogy a nagyobb országok, tehát a több nagyobb népességű országok, nagyobb lakosszámú országok, azok kedvezőbb helyzetbe kerülnek, amit aztán jogi úton nem fogunk tudni helyre tenni. Csaszkowski kolléga, aki nagyon jól kiismeri magát ebben, ő azt mondja, hogy hát ez azért nincsen így, és ő szeretné, hogyha ezt a gyanút el, azt a gyanút elkerülnénk, hogy itt a nagyobb tagállamokat kedvező helyzetbe hozzuk. Éppen ezért azt mondanám, hogy Hefner kolléga és én is ugye abba az, ugyanabba az irányba nézünk, végsősorban mondjuk azt, hogy, hogy hozzuk közel a választási rendszert és a parlamentet a polgárhoz, hiszen itt egy európai ön, én tudatnak, öntudatnak a kialakulását szeretnénk támogatni, szeretnénk, hogy egy európai tudat működne itt, de szeretnénk annak minden gyanúját elkerülni, hogy gyakorlatilag a nagy országok vagy a nagy pártok osztoznak ennek a listának a helyein, tehát ez egy sokkal rosszabb megoldás lenne végső soron, mint a jelenlegi helyzet. Tehát szeretnénk az emberek közelében maradni, a polgárok közelében maradni, nekik lehetőségük kell, hogy legyen arra, hogy beleszóljanak a transnacionális listának a kialakításába. Lesznek olyanok, akik egy európai politikai pártnak, tehát valamilyen ideológiának a képviseletében kerülnek rá erre a listára. Erről is beszélhetünk, hogy ez így jó-e talán találunk itt is jobb megoldást. Éppen ezért elnök úr, Söflin úr által elmondottakat támogatom, aki világosan bemutatta a frakciónknak az álláspontját. Holnap lesz a szavazás, ez az első lépés. De aztán még meggyőző munkát kell folytatnunk itt a házon belül. Dáv úrnak köszönöm szépen azt, hogy késznek mutatkozott, hogy a frakcióknak bemutatja a helyzetet ugyanis mindig vannak olyan kollégák, akik nem igazán ismerik a e, javaslatot, és aztán kifogásokkal fognak élni, tehát sok időre, meggyőző munkára van szükségünk. Úgyhogy Minél hamarabb el kell ezt kezdenünk, hogyha a plenáris ülésen eh, júniusban szavazni szeretnénk erről. Holnap, tehát lesz már egy szövegjavaslat, egy szöveg, és utána az a feladatunk, hogy a saját frakcióinkban folytassuk a munkát, magyarázzuk is el a szöveget, de hallgassuk is meg a véleményeket, tehát azért itt a plenáris, hiszen a plenáris ülésig még bizonyos változásokat véghez kell vinni. Mindezek ellenére szeretnék köszönetet mondani Dáv kollégának az elvégzett munkáért, kitűnő munkát végzett, ahogy azt már Mártinez kolléga is elmondta egy olyan munka, amely az európai tudatnak, az európai alkotmányosságnak a, támogatója, úgyhogy teljesen mindegy, hogy mely politikai irányhoz tartozunk, mindenképpen támogatjuk. Ja, és még... Köszönöm szépen, Tájna asszony következik. Köszönöm szépen, én is szeretnék gratulálni, és köszönetet mondani Duff úrnak, kiváló munkát végzett. Köszönöm ezeket az európai gondolatokat, amelyeket felvetett. Amit Hefner úr mondott, ahhoz azt folytatva, hadd mondjam el, hogy ami a transnacionális listát illeti, ez ezzel kapcsolatos mandátumokat illeti, én is itt nagy problémákat látok a tanácsban. Azt gondolom, hogy az én hazám, hogyha arról van szó, hogy további helyeket biztosítson képviselőknek, hát ez nem eh, igazán felel meg nálunk eh, a jelenlegi elveknek, ugyanis mindenhol megtakarításokat akarunk eh, foganatosítani. E, Németországban már csak az euró megmentéséről van szó. Ezt már a múltkor is elmondtam, de akkor már az AFKON ülésen szinte senki nem vette részt. Nos, én nagy megvalósítási problémákat látok itt a polgárok körében. A transnacionális lista, ez jó és ezzel akarunk a polgárok érdekében tenni valamit, de ez visszafele sülhet el. Szeretnék még egy dolgot kiemelni, hogyha itt a parlamentben problémák lennének a szavazással kapcsolatban. Én itt az elszámolási E, eljárást mm, említeném, ez nagyon fontos lenne, hogyha megmaradna a 751 hely, másrészt pedig megsporolhatnánk magunknak a kisebb tagállamokkal való vitát, mert a kis tagállamoknak nem kellene lemondaniuk egyetlen port, üli, helyről sem, és nem kellene vitát folytatni a nagy tagállamokkal az nagy tagállamoknak jutó pótlólagos helyekkel kapcsolatban. Nézzük, mi lenne például, hogyha a transnacionális listáról hét embert választanának meg Máltáról. Nyilván ezt senki nem tartja valószínűleg, de ez Németországban ismeretes pótlólagos helyek rendszerével oldhatnánk meg, amikor is valaki egy bizonyos törvényozási ciklusban a konkrét meglévő képviselői helyeken túl, kvótán túli helyhez jut. Ezt lehetne esetleg figyelembe venni. Honorable Scholz, prego. Schulz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Rituálisan, mint ahogy az mindenki tette, én is szeretnék köszönetet mondani DAF kollégának a munkáért. Gond, azt akarom különösen kiemelni, hogy, hogy a kitartása vitte végül sikerre az éveken át tartó munkát, és ezt el kell ismernünk. Három megjegyzésem lenne. Az egyik az elszámolásnak a kérdése ugye a jelenlegi szám és annak a transnacionális lista által biztosított számok, mandátumokkal való, mandátumokkal való megemelések közötti elszámolás kérdése. Mi lesz egy új, új új választási körzettel bővülünk, az Európai Uniós körzettel. Ezek nem nemzeti körzetek, tehát hogyha mi most megállapodunk a transznacionális listának a felállításában, és én ezt támogatom, akkor nyilvánvalóan el kell fogadnunk a, az Európai Uniós választási körzetnek a tényét is. Az egyes politikai családok fogják aztán felállítani erre a listájukat, és aztán ezt a listát európai szinten kell majd propagálniuk. Tehát ez lenne itt az alapelképzelés. Én személyesen azt mondanám, hogy a jövőben, de ez csak egy vízió lenne, gyakorlatilag teljesen lemondhatnánk a nemzeti pártlistákról, és csak az európai pártlistával indulhatnánk bele a kampányba, és ez egy teljesen más megközelítés mód lenne, erről nem is akarok vitatkozni, de ez gyakorlatilag ez lenne a nagyon jövőre vonatkozó vízióm. Úgy gondolom, hogy tehát nem fogjuk tudni megkerülni azt a kérdést, hogy hogyan növeljük növeljük itt a mandátumok számát. Nyilván ez lenne a lényege a transzacionális listának, és erre kell aztán az embereket is meggyőznünk. Tehát itt kell egy, egy átmeneti időszak, és az szükség lesz egy megfelelő egyeztetésre a nemzeti szinten megválasztott és a transnacionális szinten megválasztott listák között. Aztán elhangzott az a kérdés is, hogy a nagy és kis országok, nagy és kis pártok közötti igazságos eloszlás hogyan biztosítható. Az én frakciómban itt nagyon ellentétes, vagy nagyon ellenmondásos az ezzel kapcsolatos kép, álláspont de ami a degresszív arányosságnak az alkalmazását illeti, ezzel kapcsolatban is ellentmondásosak a vélemények. Ugye eh, itt az a félelem fogalmazott meg, hogy a, nem fognak igazságosan és méltányosan viselkedni a nagy pártok, nagy országok. Tehát ez is egy olyan kérdés, amiről tovább kell majd vitatkoznunk. Éppen ezért harmad sorban támogatom azt az ötletet, tehát, hogy a bizottsági szavazás és a plenáris ülés sem való szavazás közötti időtartamot növeljük meg, mert ez lehetőséget ad nekünk arra, hogy egy jól összehangolt jelentéssel kezdjük meg a saját pártunkban, illetve frakciónkban a vitát, és mutassuk be a kérdést a nyilvánosság előtt, Nyilvánvalóan a, a, a bizottsági szavazás már egyfajta nyilvánosságot kölcsönöz a kérdésnek, de aztán a végén a plenáris ülésen is biztosítani kell a megfelelő szavazati arányt, és ezt megfelelő egy, az egyes frakciókban és pártokban elhangozhatott érvekkel kell alátámasztani. Zárásképpen pedig még egy gondolat, egy kicsikét hiányolom továbbra is azt, hogy megállapodjunk a közös útban itt most egy nagyon szoros szövegjavaslatunk van, de hogy hogyan haladunk tovább, e, hogy hogyan, merre megyünk tovább, erről még nem ejtettünk szót, erről még szót kellene ejtenünk. Köszönöm szépen. Sí. Dicevo, eh, mi pare di capire che vi è un consenso sul Annyit akartam mondani, hogy úgy látom megvan az egyetértés arról, hogy holnap reggel szavazni fogunk, és a plenárisi szavazást pedig júniusra halasztjuk. Tehát akkor megadom az szót Daffurnak, hogy lezárja ezt a vitát. Köszönöm szépen! Először is, ami a zárt lista kérdését illeti, illetve a preferenciális lista kérdését, nem titkolom, hogy jobban tetszik a preferenciális lista, mert szerintem ez ösztönzést ad a jelöltnek is, és a szavazónak is. Hogyha az állampolgár elmegy a szavazófülkébe, és ott rádöbben arra, hogy az európai, európai politikai pártok zárt listát állítottak, és a szavazó egyetlen egy dolgot tehet pusztán, ez pedig az, hogy egy blokk mellé teszi le a voksát. Nos, véleményem szerint ez nem nagyon vonzó, és ezzel nem fogjuk a részvételt növelni. A szavazó és a parlament közötti szakadék ezzel csak nő. A, hogyha a szavazónak választási lehetőséget biztosítunk, tehát egy blokklista, illetve egy jelölt között választhat, az helyesebb véleményem szerint. De értem, és Figyelembe veszem azt, hogy vannak, akik más véleményen vannak, és a kisebb tagállamok, illetve a nagy tagállamok érdekeit hangoztatják. Szeretném megemlíteni, hogy a transnacionális lista célja az, hogy hogy az Európai Parlament illetve a tagállamok közötti merev struktúrát kicsit megváltoztassa. Ez azt jelenti, hogy kísérletezhetünk, és egy engedékenyebb választási struktúrát állíthatunk föl. De hát természetesen ez a kérdés a szakbizottság kezében van, a szakbizottság feladata, hogy döntsön erről. A jelentés nem kívánja megelőzni ezt a vitát, hiszen ez egy nagyon fontos kérdés, nagyon fontos vita a parlament és a tanács között. Guatyéri úr, illetve többen az olasz kollégák közül felvetették azt, hogy volt korábbi bűnösök nem szerepelhetnek az Európai Parlamenti listán. Nos, megtárgyaltam ezt a kérdést több érdekelt félrel itt a parlamenttel, illetve másokkal is, és hogyha ez történik, ez azt hiszem a polgári jogok lábbal tiprását jelenteni, hiszen hogyha valakit elítéltek súlyos szervezett bűnözésért, akkor véleményem szerint elképzelhetetlen az, hogy az Európai Unió ilyen tiltást eszközöljön, mind a 27 tagállamban. Mert ez a szubszidiaritás elvét sérteni, és összeférhetetlen lenne a jó pár tagállam elfogadott gyakorlatával. Ami pedig a, az Európai Parlament jelenlegi összetételét illeti, amely megsérte degresszív arányosság elvét, nos, Természetesen egyetértek azzal, hogy ez a parlament legitim, és ezt nem kívánom alásni, hiszen ezt a parlamentet a Lisszaboni szerződés előtt választották meg, és és a degresszív arányosság elve most életben van. Szeretnék azonban rámutatni arra, hogy legalább öt ízben súlyosan sérül a degresszív arányosság elve a ház jelenlegi összetételében. Erre a problémára fölfigyeltek már a parlamenten kívül is, és természetesen kritika ért bennünket, különösen a német Föderális vagy Szövetségi Alkotmányos Bíróság részéről. Ezek a kritikák továbbra is életben vannak, és ott lesznek akkor is, hogyha nem próbáljuk megoldani ezt a problémát valamilyen matematikai képlet segítségével, amely elfogadható és hosszú távon fenntartható. Elfogadom, hogy ha figyelmen kívül hagyjuk a probléma létét, akkor a bíróság, illetve más instanciák ellenérzést mutatnak majd. A saját véleményem tehát az, hogy egy szerény önkritikát gyakorolnunk kell, ami a parlament jelenlegi összetételét illeti. A Szenlegül és Döhont rendszer közötti különbségre is kaptam egy kérdést, hát igazából nincs különbség a kettő között. A szent legű inkább a kisebbségeknek, a kisebbségi pártoknak kedvez, arányosabb rendszer, és ebből azokból kifolyólag belekerült a német választási eljárásba. Ami a kettős jelöltség kérdését illeti, a válasz a következő. A megválasztott képviselő, amennyiben sikeres mind a transnacionális, mind pedig a nemzeti vagy regionális listán, akkor az ő feladata, hogy válasszon. Válasszon a transnacionális illetve a nemzeti lista között. Tehát az adott képviselő hozza meg a döntést, természetesen ezt gyorsan meg kell tennie, és ennek logikus következménye, hogy azon a listán, amelyet nem választott, a következő személy kerül megválasztásra. Tehát ez van a jelenlegi javaslatban legalábbis, de természetesen e, lehet, hogy ezt még megkérdőjelezi majd a tanács. Itt a szakbizottságban ezt nagyjából ezzel a kérdéssel nem nagyon foglalkoztunk. Mindenképpen fontos legitimitás szempontjából. Aztán, hogyha ami a plusz 25 helyet illeti, vagy pedig a jelenlegi 750-ből elvonjuk ezeket a helyeket, nos, a szakbizottság álláspontja eddig az, hogy hogy inkább plusz 25 mandátumot szeretnének. Igo Mendes de Vigo-nak igaza van, Nagyon nehéz lenne a tanácstól egy ilyen jellegű döntést kérni. Tehát ez a 25 helyet illetően. És véleményem szerint ezt nem is tudják megtenni, nem is vihetnék sikerre a parlament támogatása nélkül. De azt hiszem, hogy itt a nemzeti delegációk véleménye, illetve a pártok véleménye is nagymértékben eltérő lenne a házon belül tehát a 25 plusz helyet illetően. Szeretném elkerülni azt a helyzetet, hogy szétaprózódjon a parlamenti konszenzus nemzeti delegációk, illetve politikai pártok törésvonalain. Véleményem szerint meg kell próbálni maximális egyetértésre jutni, konszenzusra jutni, és itt egy-két plusz mandátum jól jönne. Nagy nyomás helyezkedik ránk, nagyon nagy a munka teher a Lisszaboni szerződést követően, és ez azt jelenti, hogy aktív képviselőkkel számolunk itt a parlamentben, kiegészítve a jelenlegi összetételt. Ez Barózó úr sikere a bizottságban, illetve más bizottságok véleménye is. Azért azt gondolom, hogy nyitottan kell állni a kísérletezés előtt. Ahogyan az elnök is rámutatott, oda kell figyelni a közpénzekre, és nem, nem túlzás azt kérni, hogy 25 mandátummal emelkedjen a képviselők száma. Pronsz úr a dolgok számtanára kérdezett rá. Nos, azt mondhatom, hogy a J kompromisszumban megoldjuk ezt a problémát, illetve áthidaljuk azt, fölismerjük, hogy egy matematikai képletben, közös matematikai képletben nem tudunk megegyezni, és ezért ezt a kérdést még alaposan fontolóra kell venni, hogyha átmegy a jégkompromisszum, és szerintem át fog menni, meg fogják azt szavazni, akkor ez a három matematikai képlet kiesik. Tehát bronzúr is megnyugodhat. Schulz úr, a kisebb pártoknak magabiztosnak kell lenniük. A szentlegű rendszerben a transnacionális lista működni fog. Számukra például a GUE támogatásra tehet szert, olyan országokban, ahol jelenleg nincsenek képviselőik. Nincs brit tagjuk, ugye? Észak-írországi tagjuk van, de brit tagjuk nincsen, hogyha jól tudom. Nos, a GUE lista egész Nagy-Britániában ott lesz a szavazófőkékben, tehát most első ízben ide is lehet majd szavazni. A velszek, a skótok, az írek illetve az angolok is. Én nem fogom támogatni az önök pártját, de az látható, és elég furcsa is, hogy minden politikai párt attól fél, hogy majd rosszul teljesít ebben az új rendszerben, de hát ez lehetetlen. Elképzelhetetlen egy olyan helyzet, hogy minden politikai párt rosszul teljesít a transnacionális listán. Azt kérem tehát, legyünk bátrak, és vállaljuk fel ezt a kísérletet, vegyük fel a tárgyalás fonalát a tanácsal, és nézzük meg, hogy mire jutunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Táfúrnak. Holnap fogunk szavazni, 10 óra után hatos napirendi pont következik. Parlament és a bizottság közötti közös átláthatóság nyilvántartásra vonatkozó intézményközi megállapodás. A hetes ponttal együtt a parlament és a bizottság közötti közös átláthatósági nyilvántartás létrehozását követő szabályzat módosítása. Egy kicsit szeretném be, bemutatni a helyzetet, ugyanis én voltam a jelentéstevő, és aztán utána megadom a szót. Egy specifikus kérdésre koncentráltunk. Valisz alelnök asszony tett egy javaslatot akkoriban. Arról volt szó, hogy hogy ebbe az átláthatósági nyilvántartásba be kellett, be, be kellett jegyeztetni magukat a regionális csoportoknak, és egy kompromisszumos módosító javaslatot fogalmaztunk meg ezzel kapcsolatban, illetve többet is, hogy a kétségeket megszüntessük a ennek a szabályozásnak az interpretációjára vonatkozóan. Ebben a kompromisszumos javaslatban az szerepel, hogy nincsen nyilvántartásba vételi kötelezettség az átláthatósági nyilvántartásban a regionális intézmények számára, csak a természetes személyek számára, vagy független személyek számára, de hogyha valaki egy regionális testületnek vagy intézménynek dolgozik, akkor nem létezik ez a kötelezettség, csak az autonóm vagy a saját jogukon fellépők számára. Úgy értelmeztük tehát a szöveget, hogy az egyes mellékletben ugye felsorolták azokat az egyes testületeket, amelyek választhatnak, hogy felvetetik-e magukat a nyilvántartásba, vagy nem. Több módosító javaslatot nyújtottak be, arra vonatkozóan, hogy ez legyen egy kötelező, vagy nem, hogy hogyan kell ezt értelmezni. Én negatív véleményt kell, hogy adjak azokra a módosítási javaslatokra, amelyek azt mondják, hogy kötelező legyen ez a nyilvántartási rendszer. Ugyanis ez az átláthatósági nyilvántartás már ma kötelező érvényű, különben nem is lenne az egésznek semmi értelme de hát különböző kötelezettségek hárulnak egyes személyekre. A nyilvántartásba vétel kötelező lobby szervezetek képviselőinek. Hogyha valaki szeretne érdekeket, érdeket képviselni, lobby tevékenységet végezni az európai intézményekben, akkor önnek kötelező felvetetnie magát a nyilvántartásba, tehát ez egy nyilvántartásba vételi kötelezettséget jelent. De ez nem jelenti azt, hogy minden vállalkozás bejegyeztesse magát, akkor is, hogyha semmi érdeke nem fűződik ahhoz, hogy befolyást gyakoroljon az európai politikára. Ez abszurd lenne. Tehát azok, akik azt akarják, hogy az érdekeiket képviseljék a parlamentnél és más intézményeknél, azokra vonatkozik ez. Hogyha ezt a nyilvántartást így vezetik, akkor nem lesz probléma, legalábbis eddig nem volt semmiféle probléma. A nyilvántartásba vétel csak akkor kötelező, hogyha valaki befolyásolni kívánja a parlament és a bizottság politikáját. Ezzel kapcsolatban benyújtottak néhány módosító javaslatot, amelyek abból indulnak ki, hogy remélik, hogy a jövőben kötelező érvényű lesz ez a nyilvántartásba vétel, de ez, ennek nincs sok értelme, mert már most kötelező a nyilvántartásba vétel. Voltak egyéb módosító javaslatok is, amelyek például azt követelik, hogy ezt a megállapodást, intézményközi megállapodást módosítsuk, változtassuk meg, de hát ez nem lehet, mert már meg vagy azt követelik, hogy ne fogadjuk el az intézményközi megállapodást. Ezt nem tudom támogatni, mert ebben már megállapodtunk. Aztán vannak olyanok is, akik azt kívánják, hogy módosítsuk az intézményközi megállapodást. Ez szerintem nem megengedhető. Nem lehet ezt módosítani, ezt el lehet fogadni, vagy el lehet utasítani, de nem lehet módosítani. Ennyit tudok mondani ebben a témában. Két jelentés van tehát itt, egyrészt az intézményközi megállapodással kapcsolatos, a másik pedig a rendelettel kapcsolatos, amely az átláthatósági nyilvántartásra vonatkozik majd. Már múltkor is beszéltünk ezekről a pontokról, hogyha elfogadjuk ezt a megállapodást a jelenlegi formájában, természetesen lehet még egyes pontokat javítani rajta az eredeti szövegen, de hát minek is lenne értelme? Fogadjuk ezt el? Vagy várjunk? Várjunk, amíg egy új munkacsoport figyelembe veszi az új elemeket? A korrupcióról születtek például javaslatok. Már a legutóbbi vitában is elmondtam, hogy ez a megállapodás a parlament és a bizottság közötti kapcsolatokat szabályozza. Tehát egy belső közé megállapodásról van szó, nem a büntetőjog harmonizációjáról, vagy általában a korrupció elleni harcra vonatkozó jogszabályok harmonizációjáról, hanem a parlament és a bizottság közötti munkáról van szó. Ez nagy előrelépést jelent. Ez nem jelenti azt, hogy már mindent elértünk. Vannak jó módosító javaslatok, de a FUR nyújtott be egy ilyeneket. És a módosító javaslatokat valahogy úgy kell összefoglalni, hogy a véleményünket kifejezzék. Bekapták a szöveget a három kompromisszumos javaslattal. Az egyes kompromisszumos módosító javaslattal kapcsolatban további pontokat kaptunk, de ezt mind megkapták. E-mailben is megkapták. Az A kompromisszumos javaslat sok ö, módosító javaslatra mm, vonatkozik, a B az kiegészítendő, az, az a megállapodás elfogadását illeti. Ebben szerepel az, hogy a nyilvántartásban vétel nem kötelező a közigazgatási szervek képviselőire. Tehát a közigazgatási szervek, intézmények képviselői nem tartoznak abba a csoportba, akiknek a nyilvántartásba vétel kötelező lenne. Remélem, hogy ez a kompromisszum elfogadható ezzel az aspektussal kapcsolatban. Remélem, hogy a szakbizottság ezt a további tisztázást el tudja fogadni. Nagyon remélem, hogy az A kompromisszumos javaslatot el tudják fogadni. A B kompromisszumos javaslat, ez franciául szerepel itt, a hetes bekezdésre vonatkozik. A legfontosabb pontjai szerepelnek itt az egyezménynek, vagy a megállapodásnak. A nyilvántartások átláthatóságot jelentenek a sokszínű kapcsolatrendszerben, amely létrejön akkor, amikor a civil eh, társadalom érdekeit képviselik, illetve a hivatalos szerveknek a képviselői mm, a saját érdekeikért eh, szállnak sikra ezt, tehát el tudják olvasni ezt a kompromisszumos javaslatot. Az intézmények autonóm képviselői is szerepelnek itt. A 6A bekezdés Ebben az szerepel, hogy a parlamentnek az a véleménye, hogy azok a szabályok, amelyek érvényesek a, nyilván a köz, szervekre, illetve az intézményekre. Az nem lehet érvényes az egyéni érdekek képviselőire. Ez vonatkozik a nyilvános regiszterekbe való felvételre. Ezt olyan, csak olyan szervezetekre vonatkozik, amelyek autonóm státusszal rendelkeznek, nem pedig a nyilvános vagy közszervekre vagy intézményekre. Tudjuk jól, hogy mely szervezetekre vonatkozik ez, és megadom a szót a Következő hozzászól. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy egy szakasz célhoz érkeztünk. Itt az átláthatósággal kapcsolatos munka lezárásához közeledik, ugyanakkor nem szabad az elnökségi munkacsoport által folytatott munkával összekeverni ezt a dolgot, vagy a Wallis asszony által eh, Strasbourgban röviden bemutatott munkával ami tehát egészen magasan a főnöki szinten zajlik. Tehát fontos, hogy folytassuk tovább a munkát. Kazini úr a magas rangú szakértői csoportjával, a bizottsággal együtt eh, egy javaslatot dolgozott ki, amit támogathatunk, vagy elutasíthatunk. Én nagyon határozottan a támogatást javaslom. Örülök, hogy kompromisszumokat találtunk, és ahogy mondtam, ez gyakorlatilag egy szakasz záró lépés. A 37-es és 38. módosító indítvány az nem elfogadható, ugyanakkor erre szeretnék utalni, és hálás lennék azért, hogy ahogy Kazini úr említette, a bizonyos regionális és helyi önkormányzatoknak a képviselő segítettek itt a kompromisszumok kialakításában, és őnekik hozzáférésük lesz a parlamenti és bizottsági munkához a jövőben. És szeretném még egyszer kifejezésre juttatni, hogy végre remélhetőleg nem sokára egy kötelező érvényű nyilvántartással fogunk rendelkezni, egy olyan nyilvántartással, ami együtt alakul ki a, ö, ö, majd, esetleg más intézményekkel, most a bizottsággal, talán a jövőben a tanácssal is, talán majd még további intézményeket is felvetünk ebbe, de mindenképpen ennek a bővítése kell, hogy a jövőbeni cél legyen, és minden minden látogatói csoport, aki ide érkezik, az említi az átláthatóság kérdés, és sajnos voltak itt nem kívánatos esetek is a házban, bizonyos bűncselekmények. Éppen ez az, ami arra kell, hogy indítson minket, hogy megvédjük eh, azt a 99,99% tisztességes képviselőt, aki dolgozik, és megtegyünk mindent annak érdekében, hogy végre elinduljon ez az átláthatósági nyilvántartás. Tehát egy szakaszzáró célhoz értünk, és remélem, hogy támogatást fogunk találni, és holnap végre útnak indíthatjuk ezt a nyilvántartást. Köszönöm. Honorevole Efner, oh, io mi sono fermato soltanto... Hefner kolléga. Én ugye a leglényegesebb pontokra korlátoztam a bemutatást. Vannak persze más módosító indítványok is, amiről vélemény nyilváníthattam volna, de hát ezeket mutattam be, a leglényegesebbeket. Köszönöm szépen, én csak a legfontosabbakról szólnék. Elnök úr, köszönöm, köszönjük eh, a munkát, Kazin kolléga, köszönjük a jelentést, és Köszönjük a javasolt módos kompromisszumos indítványokat is. Róta kollégával együtt én is úgy látom, hogy ez egy újabb lépés a, leg, le, a lehető legnagyobb átláthatóság biztosítása felé vezető úton. Remélem, hogy eh, a két eh, intézmény által elért kompromisszum az majd később a tanács is csatlakozni fog, és hárman közösen fognak előre lépni. Ami a kötelező érvényűséget illeti, egyetértek önnel, hogy az itt választott eljárás logikáján belül és a jogalapot illetően ez nehezen szabályozható másként, azonban, hogyha mi egy kötelező érvényű nyilvántartást akarunk, akkor akkor a 352-es szakasz alapján is lehetne szab- egy nyilvántartást létrehozni, ami ugye a szankciókat irányoz elő. Sajnos azonban alapvetően nincsenek szankcionálási lehetőségeink. Azt mondjuk, hogy kötelező a nyilvántartásba való vétel, de hát semmiféle szankció nincsenek elmaradása esetén. Például itt is ugye folyik a vita, hogy ki kap majd ilyen belépőkártyát, hogy ne lépjen be akárki ide a helyiségekbe valaki például nem lobbis, lobbistának, hanem mondjuk na, napi kiadott belépővel lép be ide a házba, és úgy keres magának utakat, tehát itt vannak gyengeségek ezen a területen, talán itt is változások lesznek, de sajnos nem látjuk még teljes körülön ki az, aki lobbyista beszélgetéseket folytat, és ki az, aki nem. Úgy gondolom, hogy jó munkát végeztünk a lehetőség keretei között, és jó kompromisszumot sikerült kialakítanunk. Két pont tal kapcsolatban módosítottam, úgy nyújtottam be módosítót, az egyik az a kötelező érvényűség kérdés, a másik pedig egy olyan pont, amiről már szintén szó volt, nevezetesen, ez ugye azokat a képviselőket, lobbistákat érinti, akik, orsz, akik nemzeti kormányok nevében járnak el, tehát olyan testületek nevében, akik alkotmányozási jogkörre vannak felruházva, őket is fel, be kellene venni a kompromisszumos módosítóba, ez megtörtént, ezt üdvözlöm. Hogyha mi ezt itt most el tudjuk érni, akkor minden fontos terület le van fedve a bizottsággal is beszéltem erről, ott először értetlenséget és idegenkedést tapasztaltam, és azt mondták nekem, hogy még adott esetben az egyházakat is fel kellene venni a kötelező körbe, nem csak az egyes nemzeti hatóságok képviseleteit, azonban szeretnék világos lenni. Nyilvánvalóan lehet egy egyházhoz csatlakozni, vagy sem, itt dönthet az ember, de hát egy országhoz tartozásban nem feltétlen. Tehát nem szabad, hogy a két dolgot azonos szintre emelni. Dönthetek, hogy Microsoftnál vásárolom a programokat, vagy más cégnél volt, vagy BMW-t vásárolok, így szabadon dönthetek. Ugyanakkor bizonyos közösségek érdekeit nyilván dönthetek, hogy akkor bizonyos közösséghez csatlakozom, vagy sem. De mondjuk nem dönthetek, hogy észak a Westfáliának a lakója vagyok-e, vagy a Bajor szabadállamé, és hát nyilvánvalóan itt választok ugyan egy tartományi kormányt, és éppen ezért egy föderális államban, mint amilyen a Német Szövetségi Köztársaság, az a helyzet, hogy ugye a tartományokra helyeződik a szuverenitásnak egy nagy része, éppen ezért ezeknek a tartományi kormányoknak a képviselői, akik ugye hivatalnokok és részesei a tartományi igazgatásnak, ezek szerintem nyilván mivel a közhatalmat képviselik, nem szabad, hogy lobbistaként kerüljenek a regisztrálásra, tehát ezt egy helytelen megközelítésnek tartom. A bizottság remélhetőleg szintén értette ezt, és a gyakorlatát meg fogja változtatni megfelelően. Talán a bizottság részéről még magyarázatot várhatnánk, vagy elmagyarázhatnánk nekik, hogy mit gondolunk tehát most megvan a világos különbségtétel, fontos, hogy a parlament úgy, ahogy azt a Kazini elnök úr is javasolta, így fogalmazon, és ez erről írásos levél szülessen a bizottság részére, és megmagyarázzuk, hogy egy bizonyos lehetséges jövőbeli időpontig, tehát az, a, a megállapodásnak az újrafogalmazásáig, felülvizsgálá, felülvizsgálásig így szeretnénk eljárni. Ez lenne tehát a bizottság felé is a, a kérésünk. köszönöm szépen még egyszer a kitűnő együttműködést. Grazie, adesso... Köszönöm szépen. Lambrinidis úr. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Meeting of the uh, newly, uh... Az újonnan alapított Buzek elnöklete alatt létrejött munkacsoportnak az első ülésére holnap kerül sor. Diana Wallis és én és engem meg jelölt ki az elnökök konferenciája, illetve az alelnökök. Két fontos mandátumunk van, az egyik a magatartás kódex felülvizsgálata, amely a képviselőkre vonatkozik, másik pedig a lobbistákra vonatkozó magatartási kódex felülvizsgálata és módosítási javaslatok benyújtása. Ebben az összefüggésben néhány kérdésem lenne. az intézményközi megállapodásban szerepel a lobbistákra vonatkozó magatartási kódex. Ebben szerepel az, hogy mit tehetnek és mit nem a házszabály tizedik melléklete is egy lobbistákra vonatkozó magatartási kódex, ezt helyettesíti az, ami most itt van előttünk. A parlament munkacsoportja, amelyet azért hoztak létre, hogy ezeket a szabályokat felülvizsgálja, az ön véleménye szerint ez a munkabizottság a parlament céljainak megfelelően, vagy a parlament érdekében megváltoztathatja-e, rendelkezik-e olyan kompetenciával, hogy megváltoztassa ezt az intézményközi megállapodást. Mert ha nem, akkor teljesen felesleges ez a parlamenti munkacsoport, amely ezzel a kérdéssel foglalkozik. A második kérdésem nem a tartományokra vonatkozik, ez egy fontos, érdekes kérdés természetesen, de akár nem, nem, nem tagállami kormányok vagy tartományi kormányok képviselői, hanem kül, harmadik országok képviselőire vonatkozik. Mi a helyzet a diplomatikus, diplomáciai képviseletekkel, amelyeknek a képviselői meg keresik az Európai Parlamentet vagy az Európai Intézményeket, ők ide tartoznak-e vagy nem? Nekik is lehet érdekük az, hogy megváltoztassunk egy jogszabályt például. Vannak olyan európai jogszabályok, amelyek ugye a harmadik országokra is hatással vannak, és ezeket a harmadik országokat eh, a diplomáciai képviseletek, nagykövetségek képviselik. Az ők, ők tulajdonképpen nem pénzhajhász lobbisták, vagy, vagy profitorientált lobbisták, de ők is megpróbálhatják az Európai Uniós jogszabályalkotást befolyásolni. Nekik nyilvántartásba kell venniük magukat, vagy nem? Ez alapján, a megállapodás alapján. Eh, Honorevole Teine. Teine képviselő asszony következik. Köszönöm szépen. Én is szerettem volna a kompromisszumos javaslatokat megköszönni, főleg azokat, amelyek a tartományi képviseletekre vonatkoznak, illetve a önkormányzati szerveknek az irodáira. Gyakorlatilag azt kérdezem az bizottságtól, hogy nem tud -e egy adhok nyilatkozatot adni, mert eh, az szerepel itt, hogy eh, hamarosan eh, nyilatkozniuk kell azzal kapcsolatban, hogy nem lehet-e már most a tartományi képviseleti irodákat kivenni. Hefner úrtól hallottam, hogy már mm, folytatott egyeztetéseket, amelyek eddig nem voltak sikeresek, de talán ezt tisztázhatnánk a bizottsággal. Tulajdonképpen csak két szót kellene törölni, ezt röviden, 5 perc alatt meg lehetne tenni. Azt hiszem, hogy az Európai Parlamentnek a tárgyalási delegációja ezzel egyetért, és csak az Európai Bizottságtól múlik, hogy ezt a két szót az egyes függelékből kivegyük-e. Ezt kérem, ezért kérdezem az Európai Bizottságtól ezt. Köszönöm szépen, Hefner úr. Egy pillanat álljunk meg itt egy szóra. Itt van egy félreértés, amit tisztáznunk kellene. Azt mondtam, hogy kezdetben nehéz volt a bizottság számára, hogy felismerje egyáltalán miben áll a probléma, de a végén aztán világos ígéretet kaptunk arra, hogy olyan értelemben változtatnak a javaslatokon, ahogy Kazini úr is javasolta. Tehát ezt nekem szóban személyesen ezeken az eszmecseréken biztosították. Nyilvánvalóan ez, ez itt egy bizalmas beszélgetésről van szó, tehát ez bizonyítékként úgymond nem, hasz, nem használható föl, ezt, de azért mégis csak szeretem, hogyha jegyzőkönyvben rögzítenénk. Köszönöm szépen. Grazie, onorevole Duff. Köszönöm, Duff úr következik. Lambrinidis urat szerettem volna megnyugtatni. Hiszen ebben az új munkacsoportban játszik ő ugye fontos szerepet. Az a benyomás alakult ki itt a szakbizottságban, hogy az intézményközi megállapodás annyit ér, amilyen messze megy. De a jelenlegi helyzetben nem igazán eléggé eh, szolid ez a megállapodás, nem eléggé jövőbe mutató. A parlamentnek ugye bizonyos eh, eh, kompetenciái vannak, és a korszelevének megfelelően kellene eljárni a témával kapcsolatban. Azt gondolom, hogy a válasz a következő. Most le kellene zárni ezt a feladatot. Nagyon sokáig foglalkoztunk ezzel, úgyhogy jó lenne ezt most már végre kipipálni. De vannak bizonyos olyan jelek, amelyek arra mutatnak, hogy egy kicsit szeretnénk mi valóban messzebb menni, például a 30-as módosítás tekintetében, ahol is én a jogalkotási lábnyom kérdéséről beszélek, Egy olyan rendszerről van itt szó, amely szerint a képviselők, főleg a jelentéstevők embereket arra kérjük, hogy, hogy jegyezzék le, hogy milyen kapcsolatokat ápoltak a munka folyamán a nyilvántartásba vett lobbistákkal. Ez nyilván érzékeny kérdés, és nehéz lesz megállapodni megfelelő eljáráson, eljárásban, de mégis érdemes ezt megpróbálni. Azt remélem, hogy a szakbizottság képes lesz támogatni ezt a módosító javaslatot. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy itt van-e a bizottság képviselője, és szeretne hozzászólni. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy ennek a vitának az kontextusában három dolgot tudnék fölven, fölvetni. Először is a lobbista kifejezést azokra használják, akiknek reg- nyilvántartásba kell venniük magukat. Hadd hangsúlyozzam azt, hogy el, direkt elkerültük azt, hogy a lobbista kifejezést használjuk a szövegben. Mert hogyha a szöveg eh, magában eh, foglalja és szabályozza a lobbistákkal való kapcsolatainkat, akkor sokkal szélesebb a hatája. És ide bele tartoznának olyan szervezetek és személyek, egyének, akik az európai politika csinálásban részt vesznek. Van számos olyan szervezet, amelyek partnerek bizonyos folyamatok során, és amelyek elfogadják az átláthatósági koncepciót, akkor, hogyha hogyha nem, e, ettől még nem tekintik őket lobbistának. E, az, hogy valaki nyilvántartásba kerül, ez nem azt jelenti, hogy lobbista, lobbistának tekintjük. Ez nagyon fontos. A második meg e, megjegyzésem az az, hogy a szövegben két, két olyan cikk van, amelyeket együtt kell értelmeznünk. Az egyik a 9-es cikk, amelynek van egy lábjegyzete, mely szerint a tagállami harmadik országbeli kormányok, illetve nemzetközi szervezetek illetve a diplomáciai képviseletek, ezeknek nem kell nyilvántartásba vetetniük magukat. Tehát egy föderális államban, ahol a nemzeti kormány illetve a szövetségi kormány mellett léteznek a tartományi kormányok is. A mi értelmezésünk szerint tehát ezekre is vonatkozik az, hogy nem kell nyilvántartásba venniük magukat. Ez nem csak Németországra vonatkozik, ahol tartományok vannak, de ez, hanem ez vonatkozhat Spanyolországra, az Egyesült Királyságra és más föderális berendezkedésű országokra is. A tízes cikk B bekezdése kifejezi azt az elvet, mely szerint bármilyen szerep, kompetencia, amelyet a szerződés delegál, vagy amelyek, amelyekre, amelyek a szerződésből vonhatók le, ezek nem tartoznak a nyilvántartásba vétel alá, tehát a akármilyen nyilvános szerv, önkormányzati vagy kormányzati szerv, amely olyan feladatot lát el, amely a szerződésből merül fel, vagy abból fakad, az nem tartozik a nyilvántartásba vételi kötelezettség alá. Tehát a szöveg a mi véleményünk szerint igenis, hogy védi azokat a tevékenységeket, illetve szervezeteket, amelyeket önök is szerettek volna védeni. Nem halljuk a hozzászólót mikrofon nélkül. Köszönöm szépen eh, ezt az értelmezést. De mégis ezt tisztázni kellene. Ön azt mondja, hogy a tagállamok eh, azt, ezt magukba foglalják a eh, tartományi vagy regionális testületeket is, képviseleti szerveket is, akkor ezt, ezt elfogadom, de ezt tisztázni kell, ezt le kell írni, írásba kell foglalni, és a megállapodásnak ezt tartalmaznia kell. Tessék. Igen, én is azt szerettem volna. Megadom a szót. A római hatos pontban van egy félreértésre okot adó megfogalmazás a képviseleti szervekkel kapcsolatban, és itt van egy van itt egy um, lábjegyzet, amely szerint a képviseleti szervek alatt nem a tartományi képviseleti szerveket érték. Nos, itt is ezt tisztázni lehetne. A, a tartományi képviseletekre vonatkozik, illetve azokat érinti ez a szabályozás, és itt is levédzetben lehetne ezt tisztázni. Meg kellene próbálnunk, mondja az elnök, lezárni ezt a pontot, mert még koordinátori ülés is van. Lambrinidis úr jelentkezett még egyszer, és aztán Kröte úr. No, I st- well, I still want the floor. I, what, what Andrew, what Andrew Duff said answers... Amit Andrew elmondott, az részben választ ad az aggájaimra, de nem teljes mértékben. Tehát, hogyha Andrew módosítását megnézzük, akkor ez egy olyan módosító, amely utal arra, hogy miért állt fel a munkacsoport. Más szóval meghatározni azt, hogy hogyan lehetne átláthatóbb a képviselők munkája, és minden mellett hatást érjenek el, vagy gyakoroljanak. Tehát ez az, amit elbéletben meg kellene tennünk, és aztán a javaslatot idehozni a szakbizottsághoz, és egy javaslatot összeállítani ez alapján. Ha fordítva járunk el, akkor vélemények véleményem szerint összezavarjuk a dolgokat, megvan az AFKO jelentés, az átláthatósági, átláthatósági nyilvántartásról, aztán módosítókat írunk arra vonatkozóan, hogy a képviselőknek mit kellene tenniük, hogy megfeleljenek ennek. És aztán ott van a munkacsoport, ami ugyanezzel foglalkozik. Csak fölvettem ezt a kérdést, azt hiszem, hogy már túlságosan késői szakaszban járunk ahhoz, hogy ezt megváltoztassuk, de igazából e, nem látom egyértelműen, hogy ez a két dolog potenciálisan nem áll -e ellentétben egymással. Látom a rábjegyzetet, és látom, és értékelem, hogy ez megszületett, és azt is tudom, hogy ez most már nem változhat. Igazából nem látom, hogy hogyan jutottunk ide, de hogyha azt mondom, hogy a bizottsághoz teszem ezt a bizottsághoz viszem ezt a kérdést, hogyha valaki nyilvántartásban szerepel, ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül, hogy lobbista, és ez így rendben is van, de maga a nyilvántartás az azt jelenti, hogy hatást kíván gyakorolni az ember az Európai Uniós jogszabályokra az általa választott irányba kívánja azt elmozdítani. Nos, akkor a nemzeti kormányokat, amelyek ugye befolyásolják az európai jogszabályokat, és implikáljuk, ugye ezt pedig nem tennénk bele, bele a nyilvántartásba. Külföldi kormányok, harmadik országbeli kormányoknak nem, nem céljuk az, hogy EU-s jogszabályokat hozzanak, ők a saját országukban kívánnak jogszabályokat hozni, azonban amikor az EU-s jogszabályokat akarják befolyásolni, illetve arra hatást gyakorolni, akkor szerepelniük kellene a nyilvántartásban. Nem mint lobbisták, hanem mint külső személyek, akik a jogalkotási folyamatra hatással kívánnak lenni. Mindemellett elismerem, hogy kicsit késői szakaszban, van, kés, késői szakaszban vetettem fel ezt a kérdést, ezért köszönöm, hogy meghallgattak. Eh, én azt mondanám, hogy tegyük egyszerűen a dolgot, kerüljön bele a tanács is a nyilvántartásba, és akkor odaülhet az asztalhoz, és akkor velünk együtt tárgyalhat az egész nyilvántartásról. Tehát a tanács is legyen benne a jövőben, és akkor el tudjuk kerülni az ilyen félreértéseket. Köszönöm szépen, megpróbálok röviden válaszolni a kérdésekre. Már volt korábban is egy magatartási kódex, ezt helyettesíti most a tízes függelék. És természetesen szankciók is szerepelnek itt. Ezek tulajdonképpen mm, fokozatos szankciók, attól függően, hogy milyen szabálysértésre kerül sor, öt szintű szankciót fogalmazunk meg. Ami a diplomáciai képviseleteket illeti, őket kizárjuk a regiszterből, nyilvántartásból a diplomáciai képviseletekre ez tehát nem vonatkozik. Aztán a módosító javaslatok, amelyeket említettek, Dafur és mások is a hármas módosító javaslatra utaltak. Ez egy nagyon fontos előrelépés. Wallis asszony javasolt Daffurral együtt, az elnökségtől azt várjuk, hogy egy olyan rendszert dolgozzon ki, amely szerint a képviselőknek is regisztráltatniuk kell azokat a személyeket, akik nyomást gyakorolnak. Ezeket is tehát meg kell adni egy levjegyzetben. Meg kell adni tehát, hogy mely érdekképviselők vették fel a kapcsolatot a képviselővel azért, hogy egy bizonyos jelentést befolyásoljanak, annak kimeneteleit befolyásolják. Persze mondhatjuk erre azt, hogy ezt nagyon nehéz megvalósítani, és felmerülhet számos kérdés a konkrét végrehajtással kapcsolatban azokkal kapcsolatban, akik szerepelnek a nyilvántartásban, mit, milyen adatokat kell megadni róluk. azokat kell csak megadni, akik, az, akik a jelentéstevővel vették fel a kapcsolatot, vagy azokat is, akik az árnyék jelentéstevőkkel vették fel a kapcsolatot. Még akkor is, hogyha az alapötlettel, alapgondolattal egyetértünk, akkor is ezt végig kell gondolnunk részleteiben. A szakbizottságban, illetve a munkacsoportban is vissza kell térnünk még erre a témára. Itt csak az átláthatósági nyilvántartást fogadtuk el, amely kötelezettségeket, szankciókat tartalmaz, és a megállapodásban nem érdekképviselőkről és nem lobbistákról van szó, hanem olyan szervezetekről, amelyek hozzá kívánnak járulni a, a jogszabályok létrehozásához. Ez az olaszban például eléggé negatívan hangzik. Aztán kaptunk információkat még egyéb problémákról, és kiderülhet végül, hogy jó vagy rossz munkát végeztünk. Azt hiszem minden esetre, hogy ez a nyilvántartás, ez egy fontos előrelépés, még akkor is, hogyha ez csak egy előrelépés, és még számos lépést kell tennünk. A munkacsoport sem szabad, hogy elfelejtse azt, hogy bizony voltak negatív példák is, és ez nem csak lobbistákra vezethető vissza, hanem akár újságírókra is, akik lobbistáknak adták ki magukat. Aztán ott vannak azok, akik teljesen legitim módon parlamenti képviselőkkel veszik fel a legális módon parlamenti képviselőkkel veszik fel a kapcsolatot, de azt akár harmadik személyek is megpróbálhatnak befolyással lenni a képviselőkre, vagy akár korrupcióra csábítani őket, akár Strasbourgban, vagy máshol. Tehát mindenképpen jó, hogyha van ez az átláthatósági nyilvántartás, amelyben világosan látszik, hogy ki szeretne kép, kapcsolatba lépni az intézményekkel érdekeinek képviseletére. Itt felmerülhetnek gazdasági érdekek, vagy bizonyos elvek, gondolatok, vagy olyan érdekek, amelyeknek semmi közük a gazdasághoz. Azt remélem, hogy sikerül széles körű konszenzusra jutni, és azt remélem, hogy ez a holnapi szavazáson is mindenképpen elfogadásra vagy visszatükröződésre kerül. A kompromisszumos módosításokra még kiter, kitérhetünk majd holnap. Ezt most lezárom. Van még egy, módos, van még egy jelentés, Messzes Mitúr jelentése, a jogi bizottság állásfoglalásával kapcsolatban a jobb jogalkotás, tessék. Köszönöm szépen, tudom, hogy már elfogyott az időnk. Ahogyan önök is tudják, két jelentés készült a jogalkotási folyamattal kapcsolatos törvényről, illetve jogalkotásról, és emellett megszületett a, az intelligens szabályozással foglalkozó jelentés. Röviden felsorolnám, hogy milyen témákkal foglalkozik a Júri Bizottság. A jelentés tervezetet körbeadták már. Először is nézzük a proporcionalitást, tehát az arányosság és szubszidiaritás elvét. Hangsúlyozni kell, hogy a bizottság üdvözli az új kezdeményezéseit a Lisszaboni szerződésnek, és négy területre kíván rámutatni, amely területeken fontosnak tartja ezeket. A migráció, a menedékjog, a fogyasztójogok, az egészségpolitika és az energia. Ezeken a területeken már megállapodás született a parlament és a két másik intézmény között arra vonatkozóan, hogy ezen kérdések felülvizsgáltát hogyan is végezzék, ellenőrzését hogyan végezzék majd a jövőben, Úgyhogy szerintem ez tulajdonképpen problémamentes az intézmények között. Azonban ott van az intelligens szabályozásról szóló jelentés, melynek célja az, hogy racionalizálja és növelje a belső piacsal kapcsolatos jogszabályokat, különös tekintettel arra, hogy nyitottabbá tegye ezt a folyamatot, több résztvevőt invitálva ebbe a folyamatba. A bizottság nyolc új kezdeményezést kíván létrehozni. Minden fontos új jogalkotási javaslatnak egy alapos értékelésre kell épülnie, alaposabbra, mint eddig a múltban. A nyitottság, a nyíltság rendkívül fontos a jelentés szempontjából, hangsúlyozzuk a minőségellenőrzés szerepét, illetve az administratív terheket szeretnénk csökkenteni, és ezt a folyamatot szeretnénk lezárni 2012-ben, ez most kicsit optimistának tűnik. Ötödik megjegyzés, a weboldalakat szeretné fejleszteni a bizottság a meghallgatások érdekében, és azt hiszem, hogy van még egy-két kézzelfogható praktikus gyakorlat, javaslat. Ezek benne vannak Szácsit Karim úr jelentés tervezetében, a jogi bizottságban vitatják meg ezek, ezeket a kérdéseket, azonban van még egy-két olyan dolog, amelyet be lehetne venni ebbe a jelentéstermezetbe, és hamarosan körbeadom majd az általam elkészített véleményt itt a szakbizottságban. Először is, ami a hatástanulmányt illeti, véleményem szerint ez előrelépést jelent. Jobb minősítettebb hatástanulmány készülne, még mielőtt útjára indul a jogalkotási eljárás, de hogyan, azt már sokszor tapasztaltuk, a tanács és a parlament részéről megvannak azok a módosító javaslatok, amelyek tartalmilag is megváltoztatják a bizottság javaslatait. Ezért jó lenne, egy, hogyha a hatástanulmányt kicsit nyitottabban kezelnénk, és folyamatosan frissítenénk a hatástanulmányokat, a különböző intézmények, intézmények módosító javaslatainak fényében. Másodszorban született egy olyan javaslat is, hogy az EU Lex weboldalát javítani kellene, fejleszteni kellene, ez a nemzeti parlamentektől érkezett, és ezért azt javaslom, hogy a véleményben ezzel a kérdéssel is foglalkozunk. Harmadsorban a hatástanulmányokat net a hatástanulmányokat bruttó adatokra, és nem pedig nettó adatokra építik, és ezért elég nehéz meghatározni, hogy egy új jogalkotási javaslatnak mi a, a konkrét hatása a gazdasági szempontból. Azt javaslom, hogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel a jogalkotási politikák megváltoztatásakor. És következő javaslat az administratív terhek csökkentésére vonatkozó program 2012-ig tart. Nos, először is ez nem valóságszerű, nem fogjuk elérni ezeket a célokat 2012 végéig, másodszorban pedig nem is eléggé ambiciózus az, hogy 2012 végéig ezeket valóban meg is valósítsuk. Ezért azt javaslom, hogy egy reálisabb értékelést kellene készíteni, hogyan lehet ezt megvalósítani 2012-ben, illetve mi történik utána, hiszen ez a folyamat nem áll meg 2012-ben. Ötöt sorban és végül sok tagállam, illetve magánemberek is megemlítették azt, hogy a jogszabályok megvalósításának, megvalósítása eltér a különböző országokban, nem csak az idő keretet illetően, hanem a konkrét megvalósítást illetően is. Nos, ennyi az összefoglalója annak, hogy a bizottság anyaga mit tartalmaz, a véleménytervezetet körbenadom majd a koordinátoroknak, illetve mindenkinek itt a szakbizottságban. Várom a javaslatokat, hogy hogyan lehetne ezt az anyagot fejleszteni, és így a jogi bizottság jelentést készíthet, illetve jelentést kaphatna a parlamenttől, és a júniusi Strasburgi plenárison megvitathatnánk. Köszönöm. Grazie, onorevole Messerschmidt. Ho Köszönöm szépen Messerschmidt úrnak. Megadom a szót a képviselő úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Messerschmidt úr. Vital Moreira árnyék jelentéstevőnknek kellene most itt lennie, hogy bemutassa az álláspontját. tehát ugye utolsó pillanatba került napirendre ez a pont, és neki már más elfoglaltsága volt, ezért most nem tud itt lenni, ezért engem kért meg, hogy mutassam be az álláspontunkat. Nagyon fontosnak tartjuk ezt a kérdést. Tulajdonképpen minden évben fölmerül ez a kérdés. És a Júri Szakbizottság számára bemutathatjuk, hogy mi a véleményünk. Teljesen világos az, hogy az intelligens jogalkotás nem csak jogi kérdés, hanem egy olyan eszközről van szó, amelynek közvetlen hatása van a versenyképességünkre és a gazdasági növekedésre. A jó jogalkotásra vonatkozó kérdé... jó jogalkotás mindenképpen szükséges a az egész gazdaság és a teljes rendszer működése szempontjából. Az alapvető kérdés, amelyből ki kell indulnunk, az az, hogy hogyan lehet elkerülni a túlszabályozást. Ez mindig ugye terhet jelent, hogyan lehet a bürokratikus terhet megszüntetni. Azokat a terheket, amelyekre semmi szükség. Egyre több a bürokratikus elvárás, amelyeknek semmiféle uh, érdemi legitimációjuk nincs, indoklásuk nincs, és jogilag sem elvárhatók. Tehát a bürokratikus terheknek a csökkentése, az új technológiák alkalmazása, ahol szükséges, ezek a célok. És ahogy Messerschmidt kollega már elmondta, az intelligens jogalkotás minden területre vonatkozik az Európai Unióban, és minden pénzügyi programra. Ez itt most egy olyan terület, amely az Unió és a Parlament számára különösen érdekes téma. Meg is kell becsülnünk, meg kell becsülnünk egy esetleges törvénytervezet vagy jogszabálytervezet hatásainak a költségét, tehát egy előzetes vizsgálatra van szükség, és aztán egy utólagos vizsgálatra is, egy ex post vizsgálatra, amelynek köszönhetően a hibákat ki lehet javítani, és amelynek köszönhetően a már bevált gyakorlatokat lehet alkalmazni. Tehát egy ex ante és egy ex post vizsgálatra van szükség. Társjogalkotóként Ugye egy szinten vagyunk a tanácssal a Lisszaboni szerződés szerint, és olyan jogszabályokat is elfogadhatunk, amelyek közvetlenül hatnak a polgárokra, hatással vannak a polgárokra. Nincsen szükség túlságosan részletes vagy túlságosan szakmai, technikai, szőrszálhasogató jogszabályalkotásra, mert a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok esetében az utolsó döntés nem lehetővé teszi azt, hogy ne ne vigyük túlzásba a részletekbe menést, sokkal inkább átláthatóan és polgár közelien kell eljárni. Talán Messerschmitt úr szeretne reagálni arra, ami elhangzott. Tulajdonképpen meg egyetértünk ebben a kérdésben, olyan jogszabályokat akarunk, amelyek zöggenőmentesen működnek, és a lehető legkönnyebben végrehajthatók. Én megfogalmaztam bizonyos javaslatokat, illetve lejegyeztem a javaslatokat, amelyek itt elhangzottak, ezeket bele fogom fogalmazni a szövegben, és Morera úr ugyanúgy, mint a többiek is, természetesen nyugodtan nyújtsanak be javaslatokat, ezeket várom. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Akkor ezzel ezt a pontot is lezártuk. Messerschmidt úr már elmondta, hogy a következő ülésen nem tud itt lenni, ezért elnapoljuk majd ezt, de a módosító javaslatokat be lehet nyújtani. És hogyha egyetértenek, akkor a módosító javaslatok benyújtásának a határideje május 24-e lesz. Ezzel a szakbizottsági ülés lezárom, és holnap délelőtt 9 órakor folytatjuk. Most pedig illetve holnap lesz egy meghallgatás, Szájer úr meghallgat, ez által szervezet meghallgatás a magyar alkotmányról. Nos, most már nincs túl sok időnk a koordinátori ülésre, úgyhogy rögtön meg és nyitom a koordinátori ülést néhány másodpercen belül. Először a legfontosabb témákat vetjük föl, és az egyszerű pontokat, és aztán holnap folytathatjuk ezt az ülést, a koordinátor ülést. Vagy az egész koordinátori ülést holnap tartsuk? Egyetértenek vele?